Ja, verehrte Kedves kollégák, szeretettel köszöntök mindenkit mai szakbizottsági ülésünk alkalmából. Minden nyelv, kivéve az észtet, le van fedve, tehát ezekből lesz tolmácsolás. Holnap pedig jön egy látogatói csoport, Barbara Weiler asszony meghívására, akiket holnap külön fogunk köszönteni Az új tagunkat még nem láttam, van egy új tagunk, Martina Anderson személyében, aki De Brühl kollégát helyettesít itt a szakbizottságon belül. Még egyszer szeretném őt is köszönteni, hogyha itt van, ha megérkezett. Negyedik bejelentésem az, hogy lesz egy közös meghallgatás szerdai napon, 15 óra 15 perc és 17 óra 15 perc között az A1G2-es teremben, az ASP épületben. Itt pedig az Emberi Jogi és a Környezetvédelmi Bizottsággal közösen az emberi jogok és a környezetvédelmi jogok összefüggését fogjuk körbejárni, úgyhogy mindenkit szeretnék meghívni. Aztán pedig van még egy beszámoló, a ciprusi nikóziai látogatásra vonatkozó beszámoló, ez is hozzáférhető lesz. Egy újdonságról is beszámolnék, kíváncsi vagyok, hogy lesz-e valakinek ellenvetése ezzel kapcsolatban. Az ülésünk jegyzőkönyvei három méter magasságot tennének ki, 3 méter 12 centi és 5 milliméteres magasságot, tehát szinte magasabb, mint, sőt, hát magasabb egy személynél, és ezért a titkárság azt javasolta, hogy ezeket elektronikusan tegyük közzé, hiszen eh, ahhoz, hogy kinyomtassuk, tulajdonképpen egy egész erdőt kellene kinyomtatni. Hogyha ezzel kapcsolatban senkinek nincs ellenvetése, akkor a jövőben is így járnánk el. Úgy látom itt, hogy eh, bólogatnak, úgyhogy ebből azt vonom le következtetésként, <laughs> hogy ezzel egyet érte, értenek, és Karl-Heinz Florenz azt mondja, hogy talán kevesebbet kéne jegyzőkönyvözni, hát azért ez sem helyes, mindent jegyzőkönyve veszünk. Most pedig akkor a mai napunk fő vendégét köszöntjük itt a szabizottságunkban, a ciprusi egészségügyi minisztert, Stavros Malaszt, Köszöntjük itt a bizottságunkban, és nagyon örülünk, hogy itt van. Kíváncsian várjuk a beszámolóját arról, hogy a következő hat hónapban mi vár bennünket e, az informális környezetvédelmi miniszteri tanácskozáson ott voltam Cipruson, nagyon jónak tűnik a tervük, és én már nagyon várom a ciprusi soros elnökséget. Mi szerepel konkrétan a napirendjükön? Erre is kíváncsiak vagyunk. Úgy fogunk eljárni, ahogy szoktunk, elsőképpen megkapja a vendégünk a szót, majd pedig jönnek a koordinátorok és a többi felszólaló. Parancsoljon! Mana, miniszter úr! Good afternoon, everybody. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelt elnök úr, parlamenti képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek Önök előtt ma, és bemutathatom a ciprusi elnökség programját és célkitűzéseit az egészségügy területén. Várom majd a nagyon nyitott vitát a parlamenti képviselőkkel, a tekintetben, hogy hogyan kellene előre lépnünk, és hogyan tudnánk ezen a területen az unió agendáját előrébb vinni. A Lisszaboni szerződés kétség nélkül egy sokkal aktívabb folyamatot hozott magával Európában, a parlamentnek kiterjesztett hatásköre van már a jogalkotásban, 40 új szektorban, amelyeket most már a társjogalkotási eljárásban teljesít ki, és ismerjük a több, évő pénzű, több éves pénzügyi keretet is, mint új keretet. Ezzel párhuzamosan nyilván több a felelőssége is a parlamentnek, a nemzeti parlamentek és a polgárok felé, és az egész Európai Unió felé. A ciprusi elnökség ezeket a változásokat üdvözli, és várja, hogy interaktív kommunikáció és együttműködés alakulhasson ki a parlamenttel, a közegészségügyi kérdésekben, amelyekkel az európai polgárok számára jobb egészségügyet fogunk tudni talpra A következő hat hónapban mi a célunk? Az eddigi prioritásokat szeretnénk továbbvinni, amelyeket a TRIO elnökség felállított a 18 hónapos programjában, és három legfontosabb tevékenységre szeretnénk koncentrálni. Először is az egészséges öregedésre helyezzük a hangsúlyt, a nem fertőző betegségek, aztán a határokat, nem ismerő betegségek, és harmadsorban az innováció és a legjobb gyakorlatok. Nyilván fél év nem elég arra, hogy itt csodákat váltsunk valóra, de a hat hónap alatt, hogyha meg lesz a konstruktív dialógus és a közös megértés, akkor azt gondolom, hogy igenis tudunk változásokat hozni. Szeretném most a programot és a célkitőzéseinket önök elé tárni az egészségügy területére vonatkozóan. Mire fókuszálunk? A hat hónap alatt négy nagyon fontos célkitűzésünk van. Először is a határokon átnyúló veszélyek az EU-n belül és a szomszédos országokban, elsősorban a fertőző betegségekre gondolok, aztán a szerv átültetés és a szerv felajánlás, az egész életen át tartó és hát egészséges öregedés és az innovatív megközelítés az egészségügyben. Ami a határon átnyúló egészségügyi kockázatokat illeti az unión belül, illetve a szomszédos országokkal, különös tekintettel ugye a fertőző emlékeznek mindannyian a H1N1 influenzára, és az E. coli baktérium fertőzésekre, amelyek megmutatták, hogy koordinált együttműködésre van szükség nem csak az unión belül, hanem a szomszédos államokkal is. Ennek a területnek a fontossága már azonosításra került itt az unión belül, és a nemzetközi közösség által is. És bevezetése kerültek a legfontosabb tevékenységek is, ö, csele, olyan tevékenységek, amelyekkel reagálni tudunk az ilyen esetekre. Azt gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy egy jogi keretet állítsunk fel, közösen együttműködve az Európai Parlamenttel, hogy gyorsan tudjunk lépni. E célból Cipruson a múlt héten egy szakértői konferencia került megrendezésre, ahol a különböző EU-s szakértők, résztvevők ültek a, a földközi tenger keleti részéről, Észak-Afrikából is, és arról tanácskoztak, hogy hogyan lehet a kapacitásokat kiépíteni a megelőzés tekintetében, a felügyelet tekintetében, a korai figyelmeztetés vonatkozásában, illetve a fertőző betegségeknek a hatékony ellenőrzése tekintetében. Nyilván az EU-s tagállamok és a szomszédos országok között nagyon fontos az együttműködés a fertőző betegségek esetében, és Nikóziában holnap e tárgyban lesz is egy konferencia, illetve a konferenciának a következtetéseit fogják holnap bemutatni az informális egészségügyi tanácson. A következő pont, hogy a szerv felajánlás és transplantáció. Tudjuk, hogy nagyon sok beteg ö, ö, számít megfelelő donorra, ismerjük a gazdasági hatékonyságát is a transplantációknak, és ezért eljött az idő, hogy tovább koordináljuk a, a cselekvéseket e, ebben a témában, és a fogékonyságot is növé, növeljük. Ebbe az irányba dolgozik majd az elnökségünk, és a következtetésekben további felépésekre kívánjuk majd a hangsúlyt helyezni a szervátültetés és felajánlás témájában. Egy időközi értékelésre is számíthatnak majd, amelyben összefoglaljuk a 2009 és 2013-ra vonatkozó cselekvési tervünket. A harmadik fontos terület volt ugye az egészséges örekedés. Itt gondolunk a, az, e, az ö, betegség megőrzésre, a, az idősek vonatkozásában, hogy a, az egészséges örekedést elő tudjuk segíteni. Természetesen tesszük mindezt annak kontextusában, hogy öregszik a társadalom, ezért nagyon fontos, hogy már az idők elejétől fogva, tehát születéstől fogva egészségesen éljenek, a krónikus betegségeket visszaszorítsuk, hiszen ennek utána gazdasági kihatása is van, kevésbé terheli az egészségügyi intézkedéseket, intézményeket, és előmozdítja a növekedést és a termelékenységet is. Egy magas szintű konferenciára is sort fogunk keríteni e témában, amikor is a legkülönbözőbb egészségügyi szektorbeli résztvevőket fogjuk asztalhoz ültetni, és meg tudjuk beszélni a legjobb gyakorlatokat és az eddigi eredményeket. Ez lesz megint az alapja annak, hogy tanácsi következtetéseket fogadjunk el, fogalmazunk meg elsőként, kiemelve az egészségnek a nagyon fontos szerepét, amely vonatkozásában interdisziplináris és multidisziplináris megközelítésre van szükség. Az utolsó nagyon fontos célkitűzésünk az innovatív megközelítés az egészségügyben. A 2020-as stratégiával összhangban mondom azt, hogy az egészségügynek tulajdonképpen egy ökoszisztémaként kell szinte működnie, amikor a különböző ágazatok belé szereplőket kell összefogni és szinergiákat kialakítani. Természetesen a hagyományos eszközökön túlra is ki kell tekintenünk, és a bizottság tulajdonképpen a Joint Technology Platformok formájában új kontextusba helyezte ezt a tárgyat. Nyilván említem itt is az ágazat közötti megközelítést az egészségügyben, a legkülönbözőbb témákban, Gondolok itt például az innovatív lehetőségekre, amikor a gyermekek számára élelmiszert állítanak elő, vagy pedig személyre szabott orvosságokat próbálunk kifejleszteni. Hadd térjek most rá a jogalkotási dossziékra, amelyek az egészségügy területén minket érintenek majd a hat hónapos elnökségünk során. Mielőtt folytatnám, azonban hagy emeljem ki, hogy a legfontosabb elv, vezérelvünk, amely egyrészt a parlamenttel és a munkacsoporttal is való munkánkkal is összefügg. Bármilyen tevékenységre is szálljunk el magunkat, minden összefügg azzal, hogy milyen pénzügyi támogatást fogunk kapni. Ezt azért mondom, hogy ha 446 millió eurós költségvetésre kell dolgoznunk 7 évre, akkor nem fogunk tudni csodákat elérni. Az első fontos jogalkotás egy rendelet tervezet 2014 és 20 között, amelynek célja az lenne, hogy az egészségügyben tervezett politikai célkitűzéseinket elérjük. A Dán elnökség alatt tulajdonképpen egy parciális általános megállapodás született, az EBSCO tanács eh, július 22-e ülésén. Nagyon fontos itt az együttműködés az Európai Parlamenttel, annak érdekében, hogy teljes körű megállapodás születhessen a javaslat eh, kontextusát illetően, és ezt még egyszer természetesen mondom, eh, függ azért attól is, hogy az MFF keretében milyen költségvetéssel számolhatunk. Azok, akik a potenciális egészségügyi elégtelenségekre utalnak, amelyek sajnos adódhatnak a pénzügyi krízisből, azoknak azt tudom mondani, hogy éves munkaprogramok is kidolgozásra kerülnek, annak érdekében, hogy a millió európai polgárnak az ügyét is felkarolhassuk, akiket érinthet sajnos a negatív egészségügyi implikációk sora. A második fontos jogalkotás ugyancsak egy javaslat, a nagyon komoly, határon átnyúló egészségügyi kockázatok területén. Ezek lehetnek biológiai, vegyi vagy környezeti jellegű kockázatok, és természetesen ezeket nyomon kell kísérni, és koordinálni kell, amikor egy ilyen válság kitör. Fel kell tudni készülni, nagyon korán figyelmeztetni kell, reagálni kell az ilyen jellegű egészségügyi kockázatokra, főleg, hogyha gondolunk itt a fertőző betegségekre. A tanácsi munkacsoportban az előző elnökség már nagyon sokat tett, hiszen számos tárgyalásra került sor, és ennek következményeként a ciprusi elnökség tovább tud haladni, és parlamenttel fog majd továbbiakban is eszmét cserélni erről. Várom is ezeket az eszmecseréket, elkötelezettek vagyunk, és készek vagyunk természetesen nagyon pozitívan viszonyulni a kérdéshez miközben emlékszünk arra, hogy milyen komoly fertőzések söpörtek végig Európán. Ennek elkerülésére természetesen sokkal jobb és egységesebb fellépésre van szükség egész Európában. A harmadik nagyon fontos terület a 2001 per 20-as irányelvnek az át felülvizsgálata, átdolgozása, itt a ö, klinikai tesztek vonatkozásában. Tudjuk, hogy nagyon sokféle orvosi termék van már forgalomban, ezeknek a, az engedélyezése mindig klinikai tesztekhez kötött, és a bizottság most elő fog állni egy olyan javaslattal a ciprusi elnökség alatt, amelyel ezt a dossziét előrébb tudjuk vinni, és bízunk abban, hogy tanács is szinten sikerül majd itt megállapodásra jutnunk. A negyedik javaslatunk a 89 per 105-ös irányelv javaslatra vonatkozik. Itt az emberi felhasználású orvosságoknak az árazását illető dokumentumról van szó Elsősorban arra gondolunk itt, hogy egyszerűsíteni kell az eljárásokat. Az, az korábbi dosszi tulajdonképpen az árképzésnek a komplexitását nem tükrözte megfelelőképpen, és a visszatérítési eljárások sem voltak pontosan leképezve. Most pedig eljött az idő, hogy akkor e tekintetben is átlátos, átláthatóságot teremtsünk. Ami az orvosságok és a különböző felszereléseknek a, a tárgyát illeti, e tekintetben is parlamenti szinten nagyon fontos együttműködésre lenne szükség és egy orientációs vitára is sor fogok kerülni 2012. decemberében az EBSCO tanácsban. A first, a uh, fifth file. A ötödik dosszié tárgya az orvos gyógyászati eszközök szabályozási keretének felülvizsgálata. Ide tartozik az, hogy hatályon kívül helyezzük a 90 per 385, illetve a 93 per 42-es számú irányelvet, illetve az in vitro diagnosztikai műszerekre vonatkozó irányelvet, valamint a 98 per 79-es irányelvet hatályon kívül helyezünk, és így próbáljuk jobban védeni az EU polgárok egészségét, biztonságát, és biztosítjuk az egységes piac működését. A közelmúltban botrányok voltak, mellműtétek során behelyezett implantátumokkal és csípő műtétek során behelyezett fém implantátumokkal garantálni kell a paciensek biztonságát. Jelenleg eh, dolgozunk, eh, vagy, vagy átdolgozzuk az eseti műszerekre vonatkozó cselekvési tervet. Szeretnénk javítani az együttműködést, a koordinációt, a kommunikációt a tagállamok között, és a szabályozó keret felülvizsgálatával kapcsolatos viták során a követhetőséget és a betegek biztonságát kívánjuk garantálni. A hatodik pont a csecsemő tápszerek, illetve a gyermekek és speciális igényekkel rendelkezők számára készült élelmiszerek. Itt szeretnénk a jelenlegi jogi kereteket egyszerűsíteni és módosítani. Valószínűleg, hogy második olvasatban sikerül majd ezzel a kapcsolatban megállapodnunk az Európai Parlamenttel is. A hetedik pont reggelire vonatkozó irányel, amelynek a célja, hogy a meglévő bizottsági végrehajtó hatásköröket az öt irányelven hozzáigazítsuk a bizottság részére biztosított delegált hatáskörökkel a szerződés 290. és 291. cikke alapján. A Dán elnökség már elkezdte a megbeszéléseket, és ezt mi folytatni kívánjuk. Elnök úr, tisztelt képviselők! Ennyiben szeretettem volna röviden ismertetni a ciprusi elnökség egészségügyi programját. Tisztában vagyunk az előttünk álló feladatokkal, és hogy néhány kérdés mennyire érzékeny. De szándékunk az, hogy előre lépjünk, hagyatkozni kívánunk a parlament folytatott együttműködésre, és az együttműködésünk minden európai polgár hasznára fog válni. Amikor az előbb említett kérdésekről folynak majd az egyeztetések, nem tekinthetünk el az általános környezettől. A gazdasági válság sok demográfiai változást is eredményez, súlyos terhet ró a tagállamok egészségügyi rendszereire a pénzeszközök hiányában kreatívaknak kell lennünk. Minden nap új dolgok történnek, amelyek átalakítják Európa társadalmi gazdasági szövekét előre nem látható módon. Mondhatjuk azt, hogy a legnagyobb próbatétel idejét éljük a második világháború óta. A háború idején is a szolidaritás és a természetes emberi reakciók biztosítják a túlélést, és békeidőben sem más az elvárás az ilyen reagálással szemben. Az európai szolidaritást fogjuk demonstrálni, és ez nem csak egy retorikai fordulat marad. Szeretnék köszönetet mondani a négy előadónak, akikkel nagyon jó eszmecseréket folytattunk, miközben a ciprusi elnökség munkáját készítettük elő. Köszönöm szépen, miniszter úr! Nagyon köszönöm ezt a részletes áttekintést a következő hónapok munkájáról. Sűrű a program, és ahogy látom, sokan kérnek szót. Elkezdjük a koordinátorokkal az első fordulóban. A néppárt koordinátora Péter Líze. Parancsolj, Péter! Köszönöm szépen. Miniszter úr és tanácsi elnök úr, néhány szóban nagyon nagyra értékelem azt, hogy az elnökségük alatt fontos kérdésekkel szeretnének foglalkozni, főként a szerv adományozás kérdése, ami egyébként egy nagyon fontos kérdés, hiszen nagyon sokan várnak, még ma is szervre, donorra, és itt Európában eddig nem sikerült igazi előrelépést elérni, és ezért gyakorlatilag szeretném rátérni arra, amit itt a parlamentben is nagyon gyakran elmondunk, hogy a szervkereskedelem ellen harcolunk, ez egyébként a Council of Europe részéről, az Európa Tanács részéről Strasbourgban ez múlt héten is elhangzott, egy jegyzőkönyvben dolgoznak ott, ami a szervkereskedelem ellen kívánja felemelni a hangját, és ez EU e eddig még nem szerepel ebben a dokumentumban. Lehetséges, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha önök tennének ebben az irányban valamit. Két legislatív ponttal kapcsolatban, ez az egészségügyi akciós programmal kapcsolatban szeretnék valamit mondani, amit új címmel láttak el. Mi Health for Growth and Citizens e, a citizens, vagyis polgárok szót szeretnénk, hogyha bekerülne ebbe a program címbe, hiszen a polgárainknak ne legyen az az érzés, hogy csak a gazdasággal kívánunk foglalkozni, hanem hogy ővelük is az ő érdekükben is szeretnénk tenni. Ezért nagyon fontos lenne, hogy ők is érezzék, hogy itt a polgárok egészségéről van szó. E, volt? gond a tolmácsolás, de időközben megoldódott. Der letzte Punkt, ich ähm,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 Vagy nem? Nem, Dagmar Roth Bérenc. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Linda, és köszönöm a tanácsoros elnökének is az elmondottakat. Szeretnék gratulálni az ambícióihoz. Azt kell, hogy mondjam, hogy néha a kevesebb több de nagyon optimista vagyok a tekintetben, hogy ön sikeres lesz. Hogyha az ön helyében lennénk, és nekem kellene tanácsokat adni, kicsit jobban hagyatkoznék a jogalkotásra, és kicsit kevesebbet a nem jogalkotási elemekre. Amikor a határon átnyúló egészségügyi veszélyekről és ennek a jogi keretéről beszélt, kihangsúlyozta, hogy milyen nagy szükség van a kapacitásokra. Gondoljunk vissza arra, hogy milyen ambiciózusak voltak a tagállamok a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások nyújtása tekintetében. És ha, ahogy amiről Líze kollega is beszélt, a jogalkotási résszel kapcsolatban csak gratulálni tudok önnek. De most a transzparencia irányáról nem beszélek, mert azt hiszem, hogy Váranova asszony kolléganőm erről fog beszélni. Én inkább a klinikai vizsgálatokról és az orvosi eszközökről beszélnék. Péter Lize is elmondta, hogy a tagállamoknak eh, azt ajánljuk, hogy cseréljenek adat, cseréljék ki az adatokat, a tapasztalataikat, hogy a legjobb eh, módszereket alkalmazzák a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban és tudjuk, hogy a klinikai vizsgálatok egy érem két oldalát jelentik. Egyrészt védeni kell a vizsgálatban résztvevőket, másrészt pedig biztosítani kell, hogy legyen innováció. De a másik téma az orvosi műszerek közelebb áll a szívemhez. Kicsit megrezzentem, amikor azt mondtam, hogy az notifikáló szervezet, amit a notifikációról mondott. Itt nem a jogalkotás tartalmáról van annyira szó, hanem a a vitákról, ugyanis nem tudjuk, hogy mi lesz a sorsa a notifying bodynak, kell, hogy legyenek ilyen testületek, de ha megnézzük az orvosi műszerek különböző kategóriáját, ön valóban azt gondolja, hogy minden műszere vonatkozni fog majd az értesítési kötelezettség? Vagy nem inkább egy, azért egyet, hogyha egy orvosi műszert nem kell ellenőriztetni, vagy jóvá hagyatni, hanem nem is kapcsolódik hatóanyaghoz, akkor ezt inkább gyógyszernek kell tekinteni, és akkor is, vagy akkor inkább egy gyógyszerész engedélyezési, vagy engedélyre van szüksége, például a gyógyszer, vagy gyógyszerügynökség engedélyére. Az Európai Parlament a mellimplantátumokkal kapcsolatos botrány kitörését megelőzően már felvetette ezt, mire van Márióval kolléganőm, aki már régen elhagyta a parlamentet, és én is azt gondolom, és talán ön is egyetért ezzel, hogy az orvosi műszerekkel kapcsolatban nagyon nagy egyértelműségre van szükség és a könnyebbekkel kapcsolatban legyen egy értesítő szervezet, és ezek a tagállami szervezetek kell, hogy egymással kapcsolatban álljanak, transzferenciára van szükség azok között, akik orvosi műszereket gyártanak, és akik eldöntik, hogy hogy milyen értesítő struktúrában akarnak dolgozni. Németországban mindenki saját maga dönti el, hogy milyen módon akarja engedélyeztetni a műszerét. Németországban hát nem feltétlenül a transzparencia és a bizalom jegyében zajlanak a dolgok. Ön szerint nem kellene ezt jobban megvizsgálni. És amikor arra számítunk, hogy a bizottság közé tegye a hónap későbbi részében a klinikai vizsgálatokra vonatkozó javaslatát, és majd ősszel készül az orvosi műszerekre vonatkozó javaslatát. Ön szerint még a ciprusi elnökség alatt sikerül, sikerül lépni? Köszönöm Dagmar Rodbérendnek, így az SSD frakciót is meghallgattuk, most pedig a liberálisok képviseletében Panakova asszony következik. Köszönöm elnök úr, köszönöm miniszter úr az előadását. Nyilvánvaló nehéz feladat előtt áll ön, hiszen egyrészt nincsenek túl nagy elvárások, semmelyik elnökség alatt a tekintetben, hogy az egészségügy területén a jogalkotási folyamat nagy ugrást, előrelépést tenne, különösen ott, ahol blokkolódtak a dolgok. Néhány tagállamban komoly problémák vannak a költségvetésben, és ezért kiadásokat csökkentenek az egészségügyben. Milyen hosszú távú hatásai lehetnek ön szerint annak, hogyha súlyosan visszafogják, csökkentik a kiadásokat az egészségügyi ágazatban? Különösen olyan területeken, ahol már most is sok a negatív hatás, és hosszú távú negatív hatásokat is már tapasztaltunk. És a fő kérdésem, az Európai Parlament előadója a transzparencia irányelv kapcsán szintén súlyos aggájának adott hangot, én is osztom ezeket. És úgy gondolom, ön is tudja azt, hogy a tagállamok hogyan reagáltak erre először. El tudná mondani nekünk, hogy ön szerint hogyan tudnánk előrelépni ezzel a javaslattal, és mi az ön szándéka? még azok a fő okok, amik miatt ön úgy gondolja, hogy a tagállamokkal folytatott egyeztetésekben tényleg előre lehet majd lépni. Köszönöm szépen, és az utolsó hozzászóló az első körben Maria, Marina Janakudakis az ECR frakció nevében. Köszönöm szépen, köszönöm miniszter úr ezt a nagyon átfogó részletes előadást. Az én frakcióm ezt mindenképpen üdvözli. Különösen tetszett nekem az ön egyik eh, megjegyzése, a Szafosz görög szó jutott erről eszembe, ami azt jelenti, hogy egy nagyon bölcs észrevétel. Eh, arra gondolok, amit ő mondott a eh, pénzügyi eszközök hiányáról. A határon átnyúló egészségügyi veszélyek kapcsán ön szerint az ECDC-nek milyen szerepe lesz a kontaktpontokkal kapcsolatban? A múlt heti konferenciáról is talán mondhatna nekünk néhány szót. Azután egy másik szívügyem kapcsán eh, én is egyetértek Péterrel, amit a nem fertőző betegségekről mondott, és hogy itt milyen fontos a, az önkéntes tevékenység. Azután az egészséges idősödés. Ez nem csak egészségügyi szempontokból, hanem gazdasági szempontok miatt is nagyon fontos, hiszen minél egészségesebbek maradnak az emberek időskorukban is, annál alacsonyabbak az egészségügy költségei. Nagyon tetszik egyébként az ön programja, és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, és végül a GUE képviseletében Szusza kollega az utolsó hozzászóló ebben a körben. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon fontos és nagyon jó volt meghallgatni a ciprusi elnökség képviseletében a miniszter urat, aki elmondta nekünk, hogy mik lesznek az elnökség prioritásai. Két konkrét kérdésem lenne és talán később még a vita során továbbiakat teszek hozzá ehhez. Először is a Horizon 2020-as program 18 millió euróval indul 6 éves időszakra, és ebből 13,7 milliót használtak fel fenntartató mezőgazdaságra, biztonságra, egészségügyi helyzet javítására. Hát ez évi 5,2 milliót jelent. Ez nagyon kevés pénz összevetve az EU egész költségvetésével. És figyelembe véve a hogy nagyon sok tagállam küzd a pénzügyi válsággal, Mit gondol ön erről az alacsony összegekről? Ön szerint elég lesz ez a pénz ahhoz, hogy megfelelő választ adjunk az egészséggel és az élelmiszer biztonsággal kapcsolatos nagy kihívásokra? Ez volt az első kérdésem. A második is kapcsolódik ehhez az elsőhöz. A következő éppen fogalmaznám meg a második kérdésemet az egészségügyben az egyenlőtlenségek és ezeknek az egészségre gyakorolt negatív hatása, erről is beszélt ön válság idején, ez különösen fontos kérdés. Nagyon sok a különbség, az egyenlőtlenség a tagállamok között az egészségügyi egészségügy minősége tekintetében, és tulajdonképpen nem sikerült ezeket a különbségeket csökkentenünk. A legtöbb közelmúltban tett intézkedés igazából növelte a e, különbségeket hogyha egy kicsit konkrétabban e, is tudna szólni ezekről az intézkedésekről, amelyeknek a célja, hogy leküzdjük az egészségügyben mutatkozó különbségeket, egyenlőtlenségeket. Köszönöm, ez lett volna az első forduló vége, a koordinátorokat meghallgattuk, és most e, öné a szó, miniszter úr, kérem, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. So, um... Köszönöm szépen a megszólalásokat. Természetesen a szerv felkere, a szerv transplantációkat homlokterünkbe helyeztük, már csak azért is, mert a társadalmi mobilizáció és annak a hatása amit gyakorolhat a szerv felajánlásokra, nem elhanyagolható. A társadalom egyharmada Cipruson tulajdonképpen hajlandó arra, hogy szervet ajánljon fel, mobilizálni tudtuk a társadalmat, így jutottunk el erre a nagy, nagyon magas arányra, akik, akik hajlandóak felajánlani saját szerveiket. Még egyszer mondom, tehát társadalmi dimenziója is van ennek, és hogyha mobilizáljuk a társadalmat, akkor eljutunk oda, hogy megvalósítsuk a céljainkat. De ahogyan mondta is, gazdasági dimenziója is van, a társadalmi dimenziója mellett ennek a kérdésnek. Megfelelő együttműködéssel európai szinten, néhány országtól eltekintve szerintem sikerülni fog ez az együttműködés, és akkor lehetőségünk lesz arra, hogy hozzáférhessünk a lehető legnagyobb mértékben a szervekhez. Ez az első dolog. A második a szerv kereskedelmet illetően, és hát ezt egészségügyi miniszterként is mondom, voltak olyan helyzetek, amikor nem volt megfelelő a jogalkotás, és ez vezetett oda, hogy foglalkoznunk kell a szervkereskedelemmel, mint problémával, és ezt itt meg kell előznünk, mint problémát Európában. Úgyhogy talán egységesebb együttműködésre van szükség a tagállamok között. Ez teremti meg annak a lehetőségét, hogy, az, hogy megelőzzük a szervkereskedelmet. Ami az egészségügyi programot illeti, tudom, hogy ez egy nagyon vitatott téma, már az elnevezést tekintve is. Ugye most egészség a növekedésért az elnevezés. Nyilván a polgárok szolgálatába állítottuk a programot. És ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a programnak a mértéke azért nem olyan hatalmas, ugye 465 milliós tételről beszélünk, 6-7 évre elosztva. Tehát az a különbség, amit hozhat, és azért legyünk őszinték e tekintetben, az nem lesz olyan nagyon-nagyon nagy. Úgyhogy akár honnan is nézzük, a programok mögötti pénz összeg az, amivel a változást el lehet hozni. Következő kérdés. A kérdés ugye az, hogy miért van szükség harmonizált klinikai tesztekre vonatkozó irányelvre. Az Európai Unió a jövőben nagyon hamar találkozni fog azzal a hiányjal, hogy nincsenek meg az innovatív gyógyszerek. Miért van ez így? Azért, mert a felfedezése ezeknek az innovatív gyógyszereknek egyszerűen folyamatukat tekintve lelassult. Ezeknek a gyógyszereknek a kifejlesztése tulajdonképpen klinikai tesztek nélkül nem megy, miközben a teszteknek a, a az ára, a költsége sokkal magasabb, mint utána maga a, az orvosság. Nem arról van szó, hogy nincsen harmonizált eljárás, nagyon sok más oka van nyilván erről is fogunk tudni majd beszélni, de nagyon sok minden összefügg a kutatással. Európában nem csak azért, mert innovatív orvosságokra van szükség, és ezek mögött egységes klinikai tesztekre, a gazdasági növekedés szempontjából is nagyon fontos ezeknek a gyógyszereknek a, és teszteknek a megléte és a gyógyszergyártóknak is lehetőséget kell teremteni, hogy ezeket a teszteket végrehajthassák, és ez a gazdasági dimenzió a kérdés mögött. A hozzászólásokat köszönöm. Azt gondolom, hogy az ambíció az nem rossz dolog, hogyha minél sokat, e, minél többet el tudunk érni, nyilván az boldogá tesz bennünket is. Ami az egészségügyi kockázatokat illeti. Nyilván fel is írtam magamnak, hogy tanácsi szinten van elmozdulás, és az irányelvet illetően megváltozott a hangulat, és a bizottságnak is nyilván meghallgatjuk a véleményét, de a vezérelv emögött, az irányelv mögött az, hogy koordinációra van szükség Európában, hiszen amit a múltban láttunk, az az volt, hogy nincs megfelelő koordináció. Ha nincs koordináció, akkor nem csak egyfajta vákuumot teremtünk, és nem fogunk véleményt megfogalmazni, ennek is a hiányát fogjuk érdezni, érezni, és talán emlékeznek arra, hogy micsoda mizéria hatalmasodott el, amikor a, a vakcinák ügyében nem sikerült előrébb lépni. Tehát tanácsi szinten legalább amennyiben sikerül megegyezésre kellene jutni, miközben elfogadom az ön véleményét, hogy valóban ambiciózusnak kell lenni, ambíció nélkül viszont nem megy semmi. Ami az orvosi műszereket illeti, hát a, a pipimplantátumokról mindenki hallott, ez skandallum. Nem volt koordináció a e tekintetben sem, mert hogyha egészségügyi miniszterként válaszolhatok, azt kell mondanom, hogy volt egy vélemény az egyik oldalról, és más nemzeti hatóságok is állásfoglaltak, más véleményt fogalmaztak meg, amivel olyan helyzetbe manővereztük magunkat, hogy kompetens nyilatkozat nem születhetett. Mindannyian egyetértettünk abban, és ez már előrelépés, hogy a, az egészségügyi biztosnak is nyilatkoznia kell, amelyben felkérte a nemzeti hatóságokat, hogy egyfajta regiszterbe foglalják, gyűjtsék össze az áldozatokat, akik ilyen implantumot, implantátumot kaptak. Tehát, hogyha legalább ezt az intézkedést tudjuk foganatosítani, akkor már ez egy lépés arra, hogy esetleg új jogi aktust fogalmazzunk meg. Végre fogjuk tehát hajtani az intézkedéseket, ami a felül, felügyeletet illeti, és hogy az auditokat a megfelelően akreditált intézmények és hatóságok hajtsák végre. Vannak olyan implementumok, implantátumok, amelyeknek vonatkozásában sokszor nehéz döntést hozni, de én azt gondolom, hogy el kell kezdeni a munkát. Panánovász asszonynak válaszolva mondom a következőt. Vannak tapasztalataink Ciprusban, Cipruson, a gazdasági válság nyilván minket is érintett, és ami feltűnt nekem, az az, hogy a gyógyszergyártók fel vannak készülve ezekre a nagyon nehéz időkben is, hogy engedményeket tegyenek. Legalábbis ezt már nekem elmondták egészségügyi miniszterként, és a saját országomban igyekeztünk a költségeket csökkenteni, és azt kell mondanom, hogy egészen hatékonyan tudtunk dolgozni. Lesz egy ilyen rendelet az innovatív gyógyszerek témájában, és ennél a úgy kulcsfontosságú a licenszek kérdése is. A gyógyszergyártók között nagyon fontos az, hogy mindenki számára elérhető áron hozzáférhetővé kell, hogy tegyék a gyógyszereket, és ez már mint vezérel, azért ott van a gyógyszergyártók fejében is. Kovács asszonynak is mondom, hogy köszönöm a megjegyzéseit. A múlt héten ugye volt már egy eszmecsere, Nagyon specifikus információkról van szó, amelyek eljutnak a tagállamokról, tagállamokhoz, és az ECDC szerepe nagyon jelentős, főleg, hogyha kisországokról beszélünk, mint Ciprus. A kisországok ugyanis nem biztos, hogy rendelkeznek olyan kapacitással, olyan szaktudással, amelyre szükség van. És az ECDC tulajdonképpen ezt a rést tölti be, ezt a hiányt tölti be, információkat tud nyújtani, specifikus információt. Ezt a H1N1 kapcsán már megtapasztaltuk. Ami az orgá, a szerv donációt illeti, hát ez is átfedés mutató kérdés. Kor, korábban már elmondtam, hogy ha vannak önkéntesek, akkor ez általában a társadalmi mobilizációnak köszönhető. Ami a az egészséges örekedést illeti. Tulajdonképpen, ha belegondolnak, akkor ez egymásnak ellentmondó két dolog, hiszen az öregedés és az egészség általában azért nem jár együtt. Biológiai folyamatról van szó, az öregedés kapcsán ugye van korai szakasza az életnek, küzdbenső és egy kései szakasza. Tehát amit szeretnénk kiemelni magas szintű üléseink alkalmával, az az, hogy intervenciókra kerülhessen sor, például amikor az egészséges táplálkozásról beszélünk már a gyerekek esetében, aztán a, diabetes, diabétesz, a cukorbetegség, az érrendszeri betegségek mind-mind ide sorolandók, amelyek nagy kívást jelentenek. És ezekről a kérdésekről és a betegségekről nem csak beszélni fogunk, amelyek a, a kései szakaszban jelentkeznek, hanem provokatív vitákat is lehet folytatni arról, hogy hol tart ma az egészségügy ezek kapcsán. Vannak nagy javaslatok, gondolok itt az ők terápiára, amelyek amelyel tulajdonképpen különböző betegségek majd kezelhetőek lesznek. Ezzel a vitával szeretnék felhívni a figyelmet ezekre a kérdésekre, és nem csak az egészségügyi miniszterekét, hanem a különböző tisztviselőkét is, arra, hogy hol tartunk ma az ősejt kutatásban, mert én úgy gondolom, hogy ez egyfajta áttörés az az az időszak, amit most megélünk, az egyfajta áttörésnek is értelmezhetőt. Tudok válaszolni az utolsó kérdésre is. Nyilván itt azért a kutatással kapcsolatos portfólióra is utalni kell. 80 milliárdos programról beszélünk az ITER kapcsán, és a parlament először tulajdonképpen 100 millióra, 100 milliárdra szeretné feltornázni ezt a költségvetést. Azt gondolom, hogy ez az, a, ezt az ITRE szakbizottságon belül kell majd megvitatni, hiszen a portfóliókat, hogyha úgymond a hatásköröket nem kellene összekeverni, bár én szívesen megvitatom önökkel ezt a kérdést itt is. Köszönjük szépen, miniszter úr, nagyon konkrét és részletes választ a különböző kollégák kérdéseire. Most pedig akkor megkezdenénk a második kört. Andrés Pileleo képviselő kapszót elsőként. Muchas gracias, señor presidente. Eh, muchas gracias, señor Carla. Köszönöm szépen. Elnök úr, és nagyon köszönöm önnek is, miniszter úr, a válaszait, és már nagyon sok kérdésemet megválaszolt, egy rövid lehetek, de azért van mégiscsak két kérdésem, mégpedig szeretnék valamit aláhúzni, mégpedig, hogy Lízan és Karavon asszony is elmondták, hogy együttműködtünk a transplantációs irányelv kidolgozásán, és a válság kapcsán újra és újra felbukannak olyan témák, amelyek gyakorlatilag azt, abban az irányban mutatnak, hogy mindenütt megtakarításokat kell elérnünk, hiszen válságban, és a tömegmédiákban is elhangzik gyakran, hogy nem kellene valami módon motiválni a, az embereket arra, hogy szervet adományozzanak. Hát azért mi az Európai Parlamentben azt gondolom, hogy az a nemzetközi szabályok alapján, illetve a mi elveink alapján, és ez ellen kellene lennünk, hiszen hogyha motivációt teremtünk, akkor én azt gondolom, hogy ezzel már olyan ö, dolgokat alakíthatunk ki végső soron, amiket talán már nem is tudunk uralni később. Hiszen azt gondolom, hogy ha néhány országban nagyon jól szervezett a szervadományozás, akkor és, az, és a társadalmat is érzékenyebbé tesszük ez iránt, a téma iránt, akkor növelhetjük el ezeknek a számát, de nem szabad véleményem szerint pénzügyi motivációt teremteni a transplantációkra felajánlott szervadományozásra, hiszen ez véleményem szerint egy emberhez méltatlan irány lenne, amit mi nem támogathatunk véleményem szerint. A másik dolog pedig az egészségügyi kiadások van történő megtakarítás és a válság kapcsolata. Ahogy ön is elmondta, hogy nagyon jó lenne, hogyha kreatívan és hatékonyan dolgoznánk, hiszen a válság erre kényszerít bennünket. Ez az egyik dolog, ez persze így van, de azért vegyük tudomásul, hogy vannak tagállamok, amelyek politikai lépéseket tesznek, amelyek az egészség kárára mennek, és gyakorlatilag mindezt a válságra való felkiáltással, és akkor gyakorlatilag nem szabad csodálkoznunk, hogyha mások is előbb-utóbb ilyen eszközökhöz nyúlnak, hiszen ezek a dolgok igazából nem segítenek rajtunk, nem szabad megengednünk azt, hogy ez megtörténjen, de akkor viszont nem szabad, hogy a tanács ellentétes irányú kijelentéseket tegyen, hiszen mindenkinek joga van, a polgárainknak joga van az egészségre, és természetesen kreatívnek kell lennünk, ez egyértelműen így van, de azért azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha a megfelelő forrásokat biztosítanánk, és nem csak találékonyságra szólítanánk fel az egészségügyet. Tehát én azt gondolom, hogy az egészségügyi kiadásokban történő megtakarítás nem lehet a megfelelő út. Én azt gondolom, hogy, hogy fontos ezeknek a forrásoknak a rendelkezésre bocsátása. Természetes a csalásokat vissza kell szorítani, ez egyértelmű, de nem az egészségügyben a fizetéseket kell ö, csökkenteni. Ebben egyetértek teljesen önnel. Sok érzelmet kivált ez a kérdés. Most Karl-Heinz Florenz következik most először mindenképpen ebben a körben övé a szó. Köszönöm szépen, és tényleg azért rossz hallgatni, ahogy hallom, hogy minisz miniszter úr is, Dagmar Bérenc asszony által elmondottakat kihangsúlyozta, hogyha az, azt is aláhúzza, amit én elmondtam, akkor még boldogabbá tesz. Tehát igazából, miniszter úr, én nem is nagyon szeretnék az egészségügyről beszélni, hiszen én egyébként is félek az orvosoktól, és nem is vagyok szakember, <laughs> tehát én inkább a dohányfogyasztásra szeretnék kitérni. 18 év van már a hátam mögött ebben a dologban, és hát az előrelépés az szinte csiga tempóval halad előre, mindegy, hogy ki éppen a tanács elnöke. Tehát érdekelne, hogy mi az önök hozzáállása, hiszen a bizottság az egy jogszabályról beszél, az egységes címkézésről beszél, és azt gondolom, hogy gyakorlatilag a főcsapás iránynak annak kell lenni, hogy nem szabad hagyni, hogy a fiatal emberek elkezdjenek dohányozni. Hát nyilván 60 éves emberektől már nem lehet elvenni, hogy szokjanak le egyszer csak, valószínűleg ezt nem tudjuk elvenni, de a fiataloknál ott legalább igyekeznünk kellene eszköztárat kialakítani arra, például akár a csomagolás is lehetne ennek az eszköze. Érdekelne, hogy önök a vegyszereknek a kérdését hogyan látják, hiszen az ipar azt csinál velünk, amit akar az orrunkon táncol. És gyakorlatilag 70-80 vegyszert akár belekeverhet gyakorlatilag dolgokban, például papírba, ami, hogyha elég, akkor bekerül az agyunkba, a légutakon keresztül, és a, az örök, tehát a DNS-ünket is, tehát örökletes úton is ezt továbbadjuk az utódainknak. Tehát érdekelne az, hogy mi a véleményük erről, és mennyire készek arra, hogy a dohányipar és az élelmiszer ipar általi ellenőrzetlen bekeverését ezeknek a vegyszereknek megakadályozzák, és hogy valamiféle értékelési listát tudjanak, e, tudjunk kialakítani ezekről a vegyszerekről, hiszen ez gyakorlatilag segíthet ebben. És hát lehetetlen, hogy minden dohánynak ugyanolyan íze legyen, hiszen ez egy természetes anyag, tehát ezért is keverik bele ezeket a vegyszereket. Köszönöm, Karenc és Vittorio Pródi következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és önöknek is köszönöm, miniszter úr, önnek is köszönöm, hogy eljött ma, és amit nagyon köszönök. Tett két dolgot. Először is a szerv adományozás. Azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne az, hogy tanácsi szinten konszenzusra kéne jutni azt illetően, hogy ki az szerv ajándékozó képes szöve, személy. Tehát, hogyha valaki nem adta hozzájárulását, vagy már nem tudta megadni a hozzájárulását, ő például szóba jöhet mint szervadományozó. És azt gondolom, hogy ha ezt meg sikerülne határozni, akkor sokkal több szerv állna rendelkezésre adományozásra és szerváltültetésre. És azt gondolom, hogy biztosítani kellene azt is, hogy a szervadományozás mindig ingyenes módon történjen. Ez lett volna az egyik. A másik dolog, az pedig a klinikai tesztekre vonatkozik. És a klinikai tesztek engedélyezésére vonatkozik, amikor ö, gyógyszereket dobnak piacra. Ugyanis elmondta, hogy Természetesen ez egy költséges dolog, de természetesen főként a gyógyszeriparnak kellene tennie ebben az ügyben. Ugyanis a ritka betegségekre vonatkozó gyógyszerek területén még lenne elég tennivaló, hiszen eh, hogyha visszaemlékszünk arra, hogy pontosan a az újra piacra, újonnan piacra dobott gyógyszerek száma pont a ritka betegségek területén csökkenő tendenciát mutat. És a 2020, Horizont 2020-as programmal kapcsolatban hadd mondjam el, hogy talán igyekezni kellene a klinikai kísérletek minőségét javítani. Tehát nem csak a mennyiségét, a minőségét is mégpedig úgy, hogy a kísérleteknél nem mindig állatokat kellene alkalmazni, mert hiszen sejtkultúrákkal is lehetne kult, ö, kísérleteket végezni. Nem kell, hogy mindig állatokon kísérletezzenek, hiszen a sejtkultúrákon végzett ö, kísérletek sokkal precízebbek is statisztikailag, és sokkal inkább megegyezik az emberi ö, test viselkedésével, mint ahogy az állatkísérletekről ez elmondható lenne. És ezért is gondolom azt, hogy itt is figyelembe kellene venni azt, amit a gyógyszeripar ebben a dologban képvisel, mégpedig, hogy annak a veszélynek tesszük ki magunkat, hogy gyakorlatilag kizárjuk ezeket a kísérleteket olyan esetekben, amikor új gyógyszereket kellene kikísérletezni, tesztelni. Tehát a klinikai engedélyezési tesztek kérdéskörében véleményem szerint a biztonság érdekében változtatásokra van szükség, és a költségcsökkentés érdekében is. Köszönöm szépen Vittorio Pródinak, mondja az elnök, és az utolsó hozzászólónk, Dagmaró Bérend asszony, aki kérdést szeretne feltenni. Sem. Köszönöm, elegánsan fogalmazott. Az orvosi műszerekkel szeretnék visszatérni. Nem tudtam elmondani mindent az első hozzászólásomban. Persze, meghallgattam, amit mondott, nem nagyon tetszett nekem, de nagyon tetszett az, ahogyan elmondta, amit mondott és az első bevezető előadása, hanem is nagyon lelkesített, ezért nagyon jónak tartottam. Remélem, hogy az orvosi műszerek kapcsán sikerül előrelépni valóban érezhető módon, különösen a notifikáció területén és az engedélyezés területén. A kettő között különbséget kell tenni az orvosi műszerekre vonatkozó jogszabályokat nem tudjuk egyszerre áttekinteni, de az egyszeri használat és a többszörös használat nagyon fontos kérdés. Hogyan definiáljuk ezeket? Mind a kettőnek megvan a saját definíciója, és amikor a többszörös használatról beszélünk, akkor gondolunk eleget a higiéniára, hogy a kórházokban többször használatos eszközökről van szó, akkor megfelelőek-e a higiéniai előírások, szokások, illetve betartják -e ezeket a többször használatos eszközöknél. Ez alapvető fontos szerintem már csak azért is, hogy a multirezisztens baktériumok és kórházi betegségek elterjedését meg tudjuk akadályozni. Jó lenne, hogyha új kezdeményezést össze ösztönző intézkedéseket lehetne hozni az antibiotikum rezisztens, rezisztenciával kapcsolatos problémák leküzdése érdekében, hiszen ez egyre súlyosabb gond Európában. Köszönöm szépen. Azt hiszem, lezárhattuk ezt a második fordulót is. Parancsoljon, miniszter úr, kérem, hogy röviden válaszoljon a feltett kérdésekre. Az első kérdés Rodriguez eh, úr tette fel. Azt hiszem, hogy közben elment? Nem, nem, itt van még. Nem voltam biztos abban, hogy itt a pénzügyi ösztönzőkről én mondtam hogy bármit is a javaslat kapcsán, lehet, hogy itt valamit félreértett. Nem igazán erről akartunk beszélni. Mozgósítani szeretnénk a társadalmat, szeretnénk, hogyha több lenne az együttműködés az európai emberek között, és ezt a bizalom jegyében tesszük. A társadalmi tudatosság nagyon fontos hogyha hasonló társadalmakat veszünk, mondjuk a ciprus és a görög társadalmat, és összehasonlítjuk a reagálásukat mondjuk a szerv adományozás kérdésére. Ciprusban 200 ezer, Görögországban pedig csak 15 ezer adományozó van, pedig hát nyilván sokkal nagyobb Görögország lakossága alapvetően fontossága, hogy hogyan tudjuk a társadalmat mobilizálni, mozgósítani. A szerv transplantáció és adományozásnak sok más szempontja is van, minőségi, egyéb tényezők. Ha megnézzük európai szinten, és ezt a komponens is alaposabban meg kell vizsgálnunk. Tehát azt látjuk, hogy különösen az élő donorok értékelése nagyon eltérő a különböző országokban. Ezt pedig egységesíteni kellene jobban, mert így tudnánk jobban a szervek pénzért történő értékesítését megakadályozni. Egészségügyi miniszterként ez a kérdés engem is sokat foglalkoztatott, amikor a saját jogszabályunkat alkottuk meg. Az egészségi kiadások csökkentése, radikális csökkentése a következő pont. Talán ott kellene lenniük, amikor a trió, vagy a trojka inkább, tehát nem trió, hanem a trojka tárgyal, általában nagyon technokrata megközelítést alkalmaznak. De az egészségügy is egy olyan terület, amivel időnként foglalkoznak. Teljesen egyetértek önnel, az egészségügyi ágazatban nem szabad öncélúan csökkenteni a költségeket, hiszen teljes egyensúlyra kell törekednünk. De Mindez még nem akadályozhat meg minket abban, hogy innovatívak legyünk, hogy jobban megnézzük, hogy mire költjük a pénzt az egészségügyben, és megpróbáljunk kevesebbet költ, költeni. Hadd egy egyértelmű példát, ahol van lehetőség a beavatkozásra, és ezt egészségügyminiszterként is mondom. A gyógyszerek területére gondolok. Különböző országok különböző módot alkalmaznak, módszert alkalmaznak, és ez befolyásolhatja a gyógyszer kiadásaikat különböző rendszerek működnek. Én hazámban például a gyógyszer kiadásokat szignifikánsan tudtuk csökkenteni de nem érintette mindez eh, az innovációt, nem eh, csökkentek az innovatív gyógyszerek. Szerintem jelenleg nem kell igazán eh, súlyosan vagy drámai csökkenteni a gyógyszerkiadásokat, vagy az egészségi kiadásokat. Tudom, hogy néhány ország ezt kényszerült megtenni, mert nagy volt a költségvetési hiányuk. A pénzügyi válság idején az egészségügyi kiadások terhét is egyre súlyosabban érzik az országok de a közeljövőben ezt az kiadásokat egységesebben kell szemlélni. A dohányügy, eh, Karl-Heinz Lorenz képviselő kérdezett rá, hogy mondjam el a véleményemet. Azt hiszem 40 évbe telt, amíg tudományos bizonyítékokat tudtunk felsorakoztatni, most már megkérdőjelezhetetlenül eh, arra vonatkozóan, hogy a dohány a egyik eh, vezető rák eh, keltő tényező. Most a dohány irányelvről szólva, ennek nagyon jelentős módon kell majd befolyásolnia a népegészségügyi helyzetet. Mit is akarunk itt? Hogyha kicsit visszatekintünk, vegyük például Franciaországot. Azt hiszem, hogy a franciák, amikor nagyon magasan adóztatták a dohánytermékeket, nem annyira a címkézéssel operáltak, azzal jelentősen csökkentették a tüdőrák előfordulását. És ugyanez volt a helyzet az Egyesült Királyságban. Eh, hogy most betiltsuk-e, vagy tiltsuk-e a dohányzást, eh, itt a személyes eh, véleményemet mondom el, a, a reálisak akarunk lenni, szerintem semmit nem lehet megtiltani, nem lehet egyszerűen kivenni a rendszerből. De abban hiszek, hogy nagyon fontos intézkedéseket tehetünk, hogy ez a címkézés, vagy a magas adók alkalmazása, több lehetőség van. Az emberek Eh, sajnos egyrében kivannak téve a füst által okozott károknak. Azt hiszem, hogy az ír elnökség kíván ezzel majd kiemelten foglalkozni. Az első reakció arra, ez inkább egy jelzés volt csak, amikor én azt mondtam, hogy esetleg erről a direktíváról vagy irányelvről újra indítsuk a vitát, hát elég negatívan reagált erre néhány ágazat, majd meglátjuk, mi lesz. Eh, Prodi úr eh, és beszélt a szervadományozásról. Itt előzetes beleegyezést kérjünk-e a potenciális donortól? Ez egy fontos kérdés, hogy valaki már klinikai halálállapotában van. Nyilván szeretnénk, ha több szerv lenne, ami beültethető, és ez egy társadalmi vita, hogy beleegyezéshez kössük-e a donor beleegyezéséhez kössük-e a szervadományozást. Azt hiszem, hogy néhány országban már le tudták küzdeni ezt a problémát, meg tudták oldani. És minél eh, inkább eh, aktivizáljuk az embereket, annál több lesz a donor. Az én hazámban is ezt tapasztaltuk. Hát teljesen egyetértek önnel, soha nem tudunk eh, erről igazi vitákt nyitni. Néhány társadalomban nagyon erős a vallásos meggyőződés, és nehéz előrelépni. Klinikai tesztek, vizsgálatok kérdése. Itt is kulturális kérdések is felvetődnek, de ez alapvetően tudományos kérdés. Meg tudunk-e oldani olyan problémákat, mint például a gyógyszerek értékelése egy körös, körkörös rendszerben szembeállítva, most hogy akár embereken, akár állatokon végzett kísérletekről is van szó. Én most hadd szólaljak meg a tudomány embereként talán soha nem tudjuk majd helyettesíteni a klinikai vizsgálatokat sejtkultúrákkal. Lehet, hogy erre soha nem lesz lehetőség. Nagy a kockázat annak, hogy az értékesítés oldalán ez súlyos problémákat vet fel. De amit meg lehet tenni, és jelenleg is erre ez zajlik, most akár sejttenyészetről van szó, akár másról, Valamit említettem már korábban, a közös technológiai kezdeményezések, amelyek zajlanak jelenleg is az EU-ban. Nos, ezekkel elég sok mindent tudunk szimulálni a gyógyszerek hatását, eléggé jól tudjuk szimulálni, különösen egy konkrét betegséget gyógyítani hivatott gyógyszerek hatásával kapcsolatban, de szerény véleményem szerint soha nem fogjuk tudni kiváltani a klinikai teszteket más módszerrel, kultúrával vagy egyebekkel. Ön említette az implantátummal kapcsolatban is mondott valamit, amit nem igazán értettem, sajnos. Felvetett egy olyan kérdést, ami egy nagyon izgalmas kérdés. Azt hiszem talán jobb lenne, ha írásban válaszolnék, mert úgy látom, hogy nem nagyon győztem meg azzal, amit mondtam. Frodi úr, röviden reagáljon, kérem. Well, I, I was not meaning it. Nem azt gondoltam, nem azt akartam mondani, hogy ne legyenek állatkísérletek, a sejt tenyészetekkel kapcsolatos kísérletek talán részletesebb, pontosabb válaszokat tudnak adni toxikológiai mechanizmusokra, és ilyen módon ez talán jobban összhangban van az emberrel, mint a közelebb áll az emberekhez, mint ha állatkísérleteket végzünk. Itt nyitottságra van szükség, ezt próbáltam elmondani annak érdekében, hogy módosítani lehessen a klinikai teszteket, mégpedig olyan módon, hogy egyrészt pontosabb válaszokat, másrészt pedig csökkentsük, bár természetesen soha nem fogjuk teljesen nullára redukálni az állatkísérleteket. Igen, lehet, hogy nem válaszoltam világosan. Ön a megjósolható toxikológiai hatásokról beszélt. A gyógyszeripar együttműködve a bizottsággal dolgozik ezen az innovatív gyógyszerek kezdeményezés az IME keretében. Nagyon komoly az együttműködés, és a finanszírozást elsősorban az úgynevezett prediktív toxikológia kapja, azaz, ahol nem használnak állatokat, ahol sejtkultúrákat és szimulációt alkalmaznak, és így prognosztizálják a, a hatóanyag vagy gyógyszerjelöltek toxikológiai hatását. Akkor ezzel lezárom a kérdések, válaszok körét, és szívből köszönöm Marasz egészségügyi miniszter úrnak, hogy eljött hozzánk, és hogy ilyen nagyon részletesen, megalapozottan és válaszolt, és egy ilyen nagyon jó kérdések és válaszok köré tudtuk megtartani, és ahogy elmondták már mások is, hogy nagyon nagyra törő terveik vannak az elnökségükre, és én gyakorlatilag én tudom, hiszen ott voltam önnél látogatóban az irodájában, tudom, hogy szakember, tudom, mindenkinek javaslom, hogy olvassa el a miniszter úr biográfiáját és akkor mindenki látja, hogy igazi szakemberrel van dolgunk, és ezért előre örülök a következő hat hónapban a ciprusi elnökség munkájának, hiszen itt konkrét javaslatokat hallottunk, és Rudbéren asszony is elmondta, hogy önök a legislatív pontokra helyezik a hangsúlyt, és meg vagyok győződve arról, hogy pont egy ilyen válság időszakában, amiben hát valóban jelen pillanatban állunk, egy jó, gazdas, jó ö, egészségpolitika az mindenképpen jó jelzést ad az 500 millió európai polgárnak, hogy meggyőződjenek arról, hogy minnyáján hasznot húzhatnak egy jól működő Európából, és nem azoknak a csontjaira építjük ezt a jó Európát, akik nem engedhetik meg maguknak az egészséget. Tehát a a kapcsolatos fejtegetése is nagyon tetszettek, úgyhogy gyakorlatilag a bizottságunk nevében minden jót kívánok, és egy sikeres, nagyra törő célokat követő elnökséget, és bármikor szívesen látjuk itt a bizottságunkon. Köszönöm szépen, sok sikert! Ja, nach der Präsentation. Jó, akkor a tanácsi elnökség prezentációja után, kérdések felelek köre után áttérünk az ötös napi rendi pontunkra. Ez az üvegház hatású gázoknak a föld használatból, a földhasználat megváltoztatásból és az erdőgazdasági tevékenységből eredő kibocsátására és abszorpciójára vonatkozó elszámolási szabályok és cselekvési tervek. Hát ez egy jó velős cím volt, de akkor kérjük a jelentéstevőt, Kriton Azenész kollégát, hogy mondja el, hogy mit értsünk ez alatt a téma alatt, és ezután meghallgatjuk majd az árnyék jelentéstevőt is. Öné a szó, parancsoljon. Do not expect that I will be as good as Mr. jó napot kívánok mindenkinek! Hát próbálok a felvenni a kesztyűt, és legalább olyan ügyesen szólni önökhöz, mint a ciprusi min, miniszter. A saját javaslatunk nem sok hónappal ezelőttről származik, ezt vette át tulajdonképpen a bizottság is. Marrakesben 2001-ben kezdődtek a tárgyalások a témában, De tavaly decemberben jutottunk csak el oda, hogy végleges döntés született, amelyel kötelezővé válik az erdőgazdálkodásban az elszámolás, és amelyel azonosítani lehet a szén tárolást is. Nézzük akkor, hogy EU-s szinten mi is akkor a szabályrendszer. Az EU-n belül azonosítani kell bizonyos tevékenységi kategóriákat, és az erdőgazdálkodási tevékenységekből származó kibocsátásokat is számba kell venni. Egy kétfázisú megközelítésről van szó a döntés kapcsán és megpróbáljuk egyrészt az elszámolási szabályokat az első fázisban felállítani, második fázisban pedig gyakorlatilag a kibocsátásokat szembeállítjuk a kibocsátás csökkentési célkütézéseinkkel. Miről is van szó? Hát most az első fázisról tárgyalunk, nincsenek még kötelező célkitűzések, vagy pedig előírások, sokkal inkább elszámolási szabályokat próbálunk összegyűjteni, és ezekről nemzetközi szinten kell majd döntést hozni. Ez egy jó alkalom egyébként, hogy az Európai Unió is láthassa, és megmutathassa, hogy a klímaváltozás témájában megtartott konferenciákon mennyire komolyan gondolja hogy elkötelezte magát a feladatai mellett. És ez nagyon fontos a parlamenti munkánk vonatkozásában is, azaz, hogy a célkitűzéseket úgy fogalmazzuk, hogy a tárgyaló feleinket egy olyan megállapodással bízzuk meg, olyan megállapodásnak a kitárgyalásával bízzuk meg majd a Dohai fordulón decemberében, amelyeket tartani lehet, és amelynek kapcsán Európa azt mondhatja, hogy igen, Durbanben egy évvel korábban a, az LOLOCF-ben megállapodtunk, most pedig nemzeti jogalkodás következik első olvasatban. Három nagyon fontos célkitűzést szeretnék említeni. Először is a nemzetközi kötelezettségvállalásokat be kell tartani, hiszen ők az ENSZ éghalat változási keretegyezményenek részes felei, és a kiótói egyezménynek is részes felei. Aztán nagyon fontos, hogy az EU-s jogalkotásnál a harmonizációt tartsuk szem előtt, hogy a kap és a megújuló elő, energi, energiaforrásoknak az összehangolása az valóban megtörténjen, és aztán pedig az elszámolási gyakorlatok és a módszereknek az átláthatósága és a következetessége, teljessége és pontossága is megvalósulhasson. Nézzük meg most akkor az elszámolási kötelezettségeket. Nagyon fontos, hogy a földterülete kapcsolatos összes tevékenységi kategóriára ö, alkalmazásra kerüljön az elszámolás és az elszámolási szabályrendszer. Nincs még célkitűzés. Most fog majd indulni a számbavétel, és ezt a tagállamok végzik majd el és azt is nyomon kell persze majd követni, hogy az elszámolási szabályokat hogyan tartják be. Egy módszertan kell erre kidolgozni. Ez nem ö, ö, különbözik attól, mint ami most nemzetközi szinten alkalmazásban van. Egy nyolc éves időszakot irányoztak elő, 2020-ig kell tehát felkészülni erre az új ö, gyakorlatra. A bizottság a saját mocetanát már bemutatta a fő területe kapcsolatos tevékenység vonatkozásában. Különböző adatokat gyűjtöttek be a tagállamoktól, és ezek alapján úgy tűnik, hogy minden tagállamban vannak rendelkezésre álló adatok, három különböző módszer van, egy egyes, kettes és hármas módszertan, az alapmódszertől az előre haladottabb, fejlettebb módszertanig sorolhatók be ezek az adatok. És minden tagállam tulajdonképpen hajlandó arra, hogy elmozduljon a fejlettebb módszertan felé és csak egy pár, három-négy tagállam marad meg az alapmódszer mellett. Tehát tényleg felszereltek vagyunk, és fel vagyunk készülve tulajdonképpen arra, hogy a bizottságnak a javaslatát átvegyük, és végrehajtsuk. A bizottsági javaslat mellett azt javasolja, hogy tevékenységi kategóriáként vegyük föl a vizes területeknek a lecsapolását, illetve a helyreállítását is. És az előzetes tárgyalások alatt úgy tűnt, főleg az elején, hogy nem lesz nagyon nagy részvétel, mert mindenki más, terül, más teremben vett részt a tárgyalásokon, miközben az új elszámolási szabályokról egy, egy különálló teremben folytak a tárgyalások. Nyilván itt a szabályoknak a javítása volt az elsődleges téma. A kiotói rendszer mellett most már az új globális klímaegyezmény kontextusában is vizsgálnunk kell ezeket a szabályokat, ezek majd ugye 2020-tól lépnek életbe. Mint ahogyan tudják, az Egyesült Államok is részes fele lesz ennek az egyezmények, és tulajdonképpen a földhasználat és a földhasználat megváltoztatását már most elszámolja az USA, A múltban volt három-négy olyan ágazat, amelyekre nem volt kötelező az elszámolás, de ez most a mezőgazdasági területekre és a vizes területekre már nem igaz. 2020 előtt már ezeket is kötelezően be kell vonni az elszámolásba, és az előző egyezmény lejárta előtt meg kell állapodni. Nézzük meg akkor most a természetes bolygatásokat. Vannak azért kivételek, amelyek például az erdőgazdálkodással kapcsolatos tevékenységek, ha például extrém időjárási körülmények miatt, vagy egy nagy tűz miatt elpusztul egy ország erdőjének az 5 százalék, ami ritka ugyan, de ezek olyan esetek, amelyek kivételt képeznek. Az én javaslatom itt a jelentés tervezetemben arra irányul, hogy menjünk vissza a Durbani megállapításokig, döntésekig, és amennyiben vannak kérdéseik még az én jelentésemmel kapcsolatban, nagyon szívesen állok a rendelkezésükre a vita során. Hogyha megnézzük még a fat kitermelésből származó termékeket, a Durbani javaslatban az szerepelt, hogy amikor fakitermelésből például butorokat gyártanak, tehát új termékek keletkeznek, akkor hát tulajdonképpen azért nem arról van szó, hogy az összes szén kikerül a, az atmoszférába, tehát nincsen azonnali oxidáció. Tehát a, van egyfajta időbeli eltolódás itt a, az oxidációval kapcsolatban. És a kérdés az, hogy milyen adatokat vettek figyelembe, amikor amikor gyakorlatilag a felezési időt számítják ki, amikor bútorokat gyártanak. Felmerült az, hogy itt lehet országspecifikus adatokra támaszkodni, akár az importoknál is el tudják képzelni, hogy ez hova vezet majd. Németország és Franciaország mondjuk importál Oroszországból, vagy Belgiumból fát, faanyagot, és ezt a felezési időt megbecsülik, ezt az értéket azokra, azokra a faanyagokra vonatkozóan, amelyeket importáltak, például Belgiumból ö, szállított faanyagnál mást fog figyelembe venni mondjuk Franciaország és Németország. Hát el tudják képzelni, hogy ez micsoda ö, inkonzisztencia. Micsoda ö, zavarhoz vezet egész Európában. Tehát az ország specifikus felezési időt az exportált fakitermelésből származó termékekre vonatkozóan az az első lépés, és aztán meg kell tiltani az ország specifikus értékek alkalmazását, amennyiben eltérőek ezek az értékek az exportáló és az importáló országok esetében. Also, Uh, on the issue, which I understand that it's, uh, it will be central in our discussions. A vitánk során központi jelentőséget kap majd a tagállamok szintjén, és hát a kollégák is jelezték már a, az agályaikat a cselekvési tervek vonatkozásában. Értem én azt, hogy itt uh, a bizottság, az Európai Bizottság részéről egyszerű a javaslat. Sokan úgy gondolják, hogy itt most a szubszidiaritásba belenyúl ez a javaslat a bizottság részéről, de tulajdonképpen ez attól függ, hogy mi van leírva, és a leírtakat hogyan interpretáljuk. Én úgy hiszem, hogy nagyon egyszerű javaslatról van szó. Én azért tisztáztam a saját megszövegezésemben a javaslatot, és tulajdonképpen a bizottságnak az a szerepe, hogy információcsere alakuljon ki, úgyis ez teljesen világos feladat. A cselekvési tervnek a feladata az, hogy hogy megkapják a tagállamok is a tájékoztatást, és a kibocsátásra vonatkozó intézkedéseket is összegyűjtsük a tagállamoktól. Meg kell, hogy legyen a forrása ezeknek az információknak. És nagyon fontosnak tartom még az átláthatóságot, aztán a nyilvánosságnak a bevonását, Végezetül pedig a definíciókról, a fogalom meghatározásokról szólnék. Nincsenek definiálva, vagy pontosabban meg kellene határozni bizonyos fogalmakat. Én a magam részéről igyekeztem itt a legfontosabb fogalmakat tisztázni, gondolok itt a szintárolásra, az újraerősítésre, az erdőtelepítésre, az erdőításra, a fakitermelésből származó termékekre, a háttérkoncentráció, határ, felezési idő és az azonnali oxidáció vonatkozásában van szükség fontos, pontosabb fogalom meghatározásra. Sok kollega jelezte már, hogy egy nagyon vitás kérdésről van szó. Ugye az unión belül a kap keretében van egy pontos fogalom meghatározásunk arra, hogy mi az, hogy erdősítés és erdőgazdálkodás. Talán egy kicsit szűkebb a mostani meghatározás. mert az ENSZ egész éghajlatváltozási keretet egyezménye talán egy kicsit másként definiálja az erdő fogalmát, mint mi. És aztán tudjuk, hogy a kapon belül is vannak fogalommeghatározások. A tágabban értelmezett definíció, amelyet a, a COP részes felei írtak le Durbanben, Ezek vonatkozásában nyilván a kibocsátás csökkentési célok, mint olyanok, azok helytállóak, de hogyha a kap definíciót vesszük alapul itt az EU-ban, akkor konzisztensek leszünk az EU-ban, de hogyha egy szűkebben értelmezett fogalom alapján dolgozunk, a COP meghatározás alapján, akkor tulajdonképpen a, a nemzetközi vállalásainkkal is megcsináltuk a házi feladatot, és e, az EU-n belül is jól állunk. Egyébként a jogi szolgálattól érkezett, a bizottság jogi szolgálatától ez a az értelmezés, és azt gondolom, hogy ebbe az irányba kéne mennünk. Ennyit szerettem volna elmondani, és nyilván szívesen válaszolok majd a kérdésekre. And now I want to give the floor to the... Köszönöm szépen, megadom a szót az árnyék előadóknak. Első Radvili Mukojájten. Köszönöm szépen, elnök úr. A lulucef felkapcsolatos dokumentum nagyon fontos, különösen az új éghajlat változással összefüggő politika keretében. Sokat foglalkozunk mi is ezzel a kérdéssel, hálás vagyok az előadónak a munkájáért, és természetesen a bizottságnak is, hiszen a bizottságtól származik az eredeti munkaanyag, amit most itt megvitatunk. Szeretnék felvetni néhány aggályt a saját frakcióm nevében. Mindenek előtt a dokumentum azt az irányvonalat követi, amelyet tavaly dolgoztak ki Durbanben. Az Európai Unió jelenleg küzd azzal, hogy kialakítsa a saját eh, éghajlatpolitikáját. Ezt minden ülésen tapasztaljuk. A viták eh, mindig ugyanazok eh, köré, a kérdések köré csoportosulnak. A bizottságnak helyesen ambiciózus céljai vannak, hiszen ezen a területen ahhoz, hogy elérjük a célokat, tényleg nagyon becsvágyó célokra van szükség fel kell vázolni merész megoldásokat is. A bizottság ezt megteszi, és a megfelelő fellépéseket is felvázolja. De azért a valóság talaján kellene maradnunk. A tagállamoknak nagyon eltérőek a, eltérő a helyzete, például Észak- és Dél-Európa erdősítéssel kapcsolatos politikáját, a problémáit nem lehet összehasonlítani. Nehéz egy nevezőre hozni a tagállamokban, például már Kelet-Európában évtizedek óta működő elszámolási rendszert, hiszen csak 99 óta állnak rendelkezésre megfelelő adatok a szántóföldi gazdálkodás tekintetében. Nem szabad a már vállalt kötelezettségektől többet követelni a tagállamoktól, illetve attól, amire képesek. Éppen ezért nem eh, állunk eh, igazából az ENSZ eh, dörbeni klímaváltozással kapcsolatos dokumentuma mögé, és inkább az evolúciót pártoljuk a revolúcióval szemben. Nagyobb rugalmasságra lenne szükség a tekintetben, hogy a tagállamok hogyan tudják megvalósítani az ENSZ által kitűzött célokat és ha feltették néhány kérdést, szeretnék pontosítást kapni az Európai Bizottság képviselőjétől és az előadótól is. Talán kicsit pontosabban tudná megfogalmazni az erdő definíciójáról, mit gondolnak, hiszen már beszélt erről, a vidékfejlesztés kontextusából választották ezt a fél hektárt a definíció számára. De hát a tagállamok elég eltérően értelmezik azt, hogy mi is az erdő. Valahol már 0,1 hektárt vesznek, más tagállamokban más számokat. Ebben az esetben ez hogyan tudna működni. Hány változtatásra lenne szükség a tagállamokban? Az elszámolási módszerek, a referencia szintek kapcsán a bizottság azt mondja, hogy elég rugalmas eh, és nagy mozgásteret ad, de ezt is kérném pontosítani, mit ért ez alatt, hiszen több tagállamnak vannak aggájai. A másik dolog, a követelmények koherenciája a LULUCEF, illetve az ENSZ egyezmény kapcsán. Itt nem kettőződik meg a munka, nem eredményez több bürokráciát ez a kettős beszámolási rendszer. Aggódunk a, ami, amiatt is, hogy a kap reform kapcsán hogyan kívánják most bevonni az elszámolási rendszerbe a legelőket, illetve a szántóföldek hasznosítását. Itt ezt inkább önkéntessé kellene tenni. Ha jól értem, Dörbenben úgy fogalmaztak a résztvevők, hogy a tagállamok csatlakozhatnak a jelentéshez. Ez az én értelmezésem, mert többé-kevésbé önkéntes intézkedést jelent. A bizottságtól kérdezném a következőt. Elfogadja azt, hogy önkéntes intézkedéseket az ENSZ keretében értelmezve kellene alkalmazni, tehát hogy az ENSZ által megfogalmazott vagy tett ígéretek, kötelezettségek keretében kellene mozogni az EU-ban is. Az Európai Bizottság kihangsúlyozza, hogy nincs semmi különösebben új dolog ebben a rendszerben, sok tagállam már most is így működteti a beszámolói rendszerét, különböző adatok eh, alapján, adatszolgáltatás alapján, de azért felvetődnek kérdések gazdák részéről, vagy eh, vállalatok, eh, akár a tagállamok részéről, megkérdezik, hogy mit jelent ez vagy az, további pontosításokat kérnek. Kriton már elmondta, hogy amikor olvassuk a javaslatot, akkor azzal együtt értelmezzük is, de hogyha van tágtere, túl tágtere van az értelmezésnek, akkor ez azt jelenti, hogy nem világos egyértelmű mindenki számára, hogy mi mit jelent a valóságban. Ezek lennének az aggájaim. Persze, nagyon fontos kérdésről van szó, több időre lesz szükség a megvitatásához, ezek azok az aggályok, amelyekre szerettem volna felhívni a figyelmüket, és hát várom a visszajelzést, a válaszokat, a pontosító magyarázatokat. Köszönöm szépen, most pedig Menel kollega következik a liberális frakció képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Kritonnak is, kiváló munkát végzett, nagyon fontos kérdésről van szó. Hallottunk nagyon figyelemre méltó megállapításokat. A LULUCEF nagyon fontos szerepet fog játszani az éghajlat változás káros következménye elleni küzdelemben, és fontos, hogy a parlamentünk is állást foglaljon az egész kérdéskörről. Ugyanakkor azt gondolom, hogy elég sok eh, nagy kihívással állunk szemben, amikor a klímaváltozásról van szó, és sok minden hiányzik még eh, a jelentésből. Nem vagyok biztos abban, hogy eh, az erdőgazdálkodással kapcsolatos részek valóban méltányosak-e méltányosak-e a megfogalmazások. Nem tudom, hogy eleget tudunk-e ezekről a kérdésekről, hogy elég kutatómunka folyt-e. És nagyon fontos, hogy a Dörbenben meghozott döntéseket megfelelően végre lehessen hajtani az EU-ban is, hosszú távon is. Itt az jelentett problémát, hogy az Európai Bizottság javaslata jelentős mértékben eltér eh, a témában elfogadott nemzetközi egyezménytől, megállapodástól. A bizottság javaslat javaslatában, javaslatával kapcsolatban több minden miatt eh, komolyan aggódhatunk. Itt van például a cselekvési terv. Ezt elég kritikusan tudom csak értékelni. Szerintem nagyon fontos lenne az, hogy miután nagyon nagyok a különbségek eh, az erdőgazdálkodásban, az erdészeti politikában és a gyakorlatban is Észak és Dél-Európa között például, éppen emiatt véleményem szerint eh, eh, nagyon nagy lépés lenne az, hogyha egy egységes cselekvési tervet akarnánk megvalósítani egész Európában, az összes ország erdő gazdálkodásában. Nem hiszem, hogy az Európai Bizottság mindent tud arról, amit az összes tagállam tesz az erdőgazdálkodás területén, ezért ezt elég kritikusan értékelem, ugyanúgy, mint az előttem szóló. Azt hiszem, hogy ragaszkodnunk kellene ahhoz az irányvonalhoz, amelyben Durbanben már megszületett a megegyezés. Egy másik dolog, ami aggályos, a számok. Több számot idéz az anyag, referenciaszámokat tartalmaz, és azt hiszem, hogy ez megint csak túl nagy lépés lenne, túl nagy lépés lenne, hogyha egységes erdészeti politikából indulnánk ki. Azt hiszem, hogy akkor lehet jobban megérteni a helyzetet, hogyha megnézik a tagállami statisztikákat, és azt, hogy ezek mennyire eltérőek, és milyen sok a változás. A jelentésben és a módosításokban azt hiszem, hogy az előadó még messzebb megy talán, mint a, mint a bizottság. és hát nem vagyok biztos abban, hogy támogathatjuk-e azt, hogyha ennek a jelentésnek a hatáját még tovább bővítjük, és még több területet bevonunk az alkalmazási körbe. Azt hiszem, hogy vannak nagyon fontos kiigazítások, amikre valóban szükség van, és a raportőr helyesen javasol korrekciókat a bizottság javaslatával kapcsolatban bizonyos pontokon, de vannak olyan kérdések is, ahol még további vitákra, egyeztetésekre van szükség. Köszönöm szépen, Judy Görling kolléganő azt kérdezte, hogy mivel, hogy neki van egy megbeszélt időpontja, hogy cserélhetnénk-e itt ezen a helyen, de csak akkor, hogyha Ágyhönd úr egyetért, rendben ból, rából intott, akkor Judy következik, tessék, köszönjük. Thank you, Buzz. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon-nagyon gyors leszek. Üdvözlöm az előadó munkáját, sokat keményen dolgozott, és üdvözlöm a bizottság javaslatát is. De azt hiszem kicsit túl ambiciózus eh, a javaslat. Hadd legyek egy kicsit gyakorlatiasabb. Úgy gondolom, hogy hozzá kell igazítanunk ezt a szöveget a Durbani megállapodásokhoz, és majd ilyen irányú módosítókat is benyújtok. Szerintem nem kell messzebb mennünk, mint amit Durbanben elfogadtunk, mert ez, ha ezt tennénk, ez zavarokat okozna. Össze kell hangolnunk a nemzetközi megállapodásokkal, a mi jogszabályinkat, és nem szabad azokat kiterjeszteni, mert ha így teszünk, akkor a javaslat működőképességét kérdőjelezzük meg. A feladalmazáson alapuló jogi aktusokról is szólnék. A negyedik és a hatodik cikk kapcsán van ilyen javaslat. Jelentős gazdaság és politikai hatásokról beszélünk itt, ezért ezeket nem komitológiai eljárásra kellene kezelni, hanem a rendes jogalkotási eljárás keretében. Ami a nemzeti cselekvési terveket illeti, az a véleményem erről, hogy ezeket a tagállamokra kellene bízni, benyújtok majd módosítókat, aminek a célja az, hogy csökkenjük ezeket a terheket és a határidőket is rugalmasabban kezeljük, amiket a bizottság és az iránymutatásokban meghatároz. A legelő gazdálkodás kapcsán pedig teljesen egyetértek, amit Red eh, Wheeler mondott. A bizottság lehet, hogy túl messze ment, amikor a szántóföldi gazdálkodás illetve a legelő gazdálkodást a kötelező elszámolás keretében mondta, ezt, ezt önkéntesnek kellene hagyni. Köszönöm szépen, Julie, és... Thank you, Mr. Chairman, and a pity you're going to miss now. Köszönöm. Hát igazán sajnálom, hogy nem fogja hallani az én megszólalásomat, de akkor először is köszönetet mondanék a raportőrnek a munkáért, az eddigi jelentését. Azt kell gondolnom, hogy azért a javaslatainak a nagy részét támogatni tudjuk, de szemben Julie-val nem hiszem, hogy a raportőr túlságosan ambíciózus lenne, sőt, szerintem nem is eléggé magasra teszi a mércét a hozzáigazítás a Durbani célkitűzésekhez, miközben tudjuk persze, hogy egy éven belül változni fog, de legkésőbb 2015-ben a Durbani célkitűzés. Tudjuk azt is, hogy addigra a nemzetközi tárgyalások is előrébb mentek, nekünk is megint módosítani kell a jogalkotásunkat, és nem is emlékszem arra, hogy a parlament előrébb járt volna a dolgoknak, sokkal inkább arról van hogy mindig kullogunk a dolgok után, és akkor nekünk kell módosítani a jogalkotást, és mi követjük a többieket nemzetközi szinten. Szerintem igenis legyünk mi az úttörők. A másik dolog, ugye tudjuk azt is, hogy az alacsony szénfelhasználása kapcsolatban mindenki egyetértett, és a tanácson belül is egy kivételével mindenki egyetértett, és az ebben a tekintetben a föld használat nagyon fontos szerepet kapott. Hogy a mérföld köveket is meghatároztunk, nem biztos, hogy célkitűzésnek kell hívni, tehát maradjunk a mérföldkőnél. De a hosszú távú mérföldkövek tekintetében, és akkor idézném itt azt az ütemtervet, amit meghatároztunk, holisztikus megközelítésre van szükség, amelyet lefektetünk a jelentésben, és ugye itt nem a földhasználatra vonatkozó holisztikus megközelítésre van szükség, hanem csak az elszámolásra vonatkozó szabályokat ö, ö, vettük elő. Ezt szeretném kiemelni, és a jelentéstevővel egyébként egyetértek, hogy itt ez kieszközölhető, főleg, hogyha Finnország is beül a hajóba. Egy másik fontos megjegyzésem a nemzeti cselekvési tervekre vonatkozóan, amelyek önkéntesek, és a bizottság azt javasolja, hogy ezekhez segítséget nyújt majd, mármint hogy a nemzeti cselekvési tervek felállításában. Ezt azért össze kell kötnünk majd az alacsony szénfelhasználású stratégiákkal, amelyek nem biztos, hogy majd majd a LULUCEF alatt ö, ö, kerülnek majd kidolgozásra, vagy annak keretében, de először is azt kell kimondani, hogy ugye csökken a földhasználat, és a kibocsátás a földhasználatból is ebbe az irányba kellene, hogy menjen. Minden más tekintetben egyetértünk a jelentőstevővel. Ugye még egyszer mondom, hogy a, az elszámolásra vonatkozóan mondom azt, hogy igen, a, a vizes területeknek a lecsapolását is ide kellene, be kellene vonni ennek a hatája alá, aztán a bioenergia, a megújulók vonatkozásában, hogy ugye azt kellene látnunk, hogy a bioenergiánál a, a fatermékek, a felhasználással hangsúlyt kellene, hogy kapjon. Aztán a felezési idő tekintetében is egyetértek a jelentéstevővel, aztán a természetes bolygatások. Igen, amikor 5% felé, fölé megy egy érték, akkor azt jelenteni kell. Kés, később aztán majd ezt lehetné korrigálni. Úgyhogy én összefoglalva azt mondanám, hogy támogatom a raportőt, legyünk ambiciózusabbak, annak érdekében, hogy tényleg mi legyünk a pionírok nemzetközi szinten, az előfutárok, mert azért törben után is van életemberek, ezt azért kiemelném. Köszönöm szépen! The next speaker is... Következő felszólalunk pedig Karl Heinz Florenz, majd pedig Péter Líze. Hát, igen, amikor ilyen szimpatikus kollégáknak más a véleménye, ez mindig nehéz, de hát azért maradj, maradjunk kedvesek, ugye ez is kihívás. Én is tárgyaltam a bizottsággal, és ott azért nem volt az a benyomásom, hogy nem tudnánk nagyon lazák lenni. Miután azonban ma hallottam itt a felszólalásokat, azt kell mondanom, hogy ez a LULUCF, ez az ördög valami ördögi mű. Hát az, hogy majd meg lesznek az adatok, aztán majd utána kiszámoljuk, hogy hogyan tovább, hát azért ez nem megy. A bizottság részéről ugye magasrangú szakértők is jelen vannak, és hát tőle kérdezném, hogy hogyan lehet például egy löszös területről származó vagy löszös területen ültetett erdő és egy másik mondjuk erdő között hogyan lehet ezeket az er-, erdőket összehasonlítani, milyen adatok állnak rendelkezésre, az összehasonlítás utána mire használható fel. A másik dolog, amit nem is értek itt a környezettel kapcsolatban, ez kérdésem a bizottság felé, hogy miért nem állnak rendelkezésre ezek az adatok. Hogyha én gazda vagyok, és a kompenzációs járulékhoz évente négyzetméterre pontosan el kell számolnom, ugye, hogy mit teszek, miért teszek, és miért teszek, ami egyébként helyes, hogyha 38 milliárdot szán ugye az Unió a mezőgazdálkodásra, akkor, akkor tudja, hogy hová folyik el ez a pénz. Tehát megvannak az adatok, ők tudják, hogy, hogy nekem hány hektár erdőm van, azt is tudják, hogy melyen idősek a fák ebben az erdőben, úgyhogy azt kérdés, a kérdésem, hogy a mezőgazdaság és a környezetvédelmi DG miért nem tudja az adatokat úgy feldolgozni és felhasználni, hogy ezt az egész hókusz-pokuszt megússzuk. Talán azért, mert túlzásba esnek bizonyos országok, Németország sem kivétel ez alól, Másoknál viszont még a kataszter sincs meg, egyszerűen a földmérés nem tartott, ahol kellene. Nagyon szimpatikus kollega vagy, de kérem szépen, hogy az értékek hogyan születnek meg ezekből az adatokból. Hogyha ez megvan, akkor tovább tudunk lépni. És akkor lenne még egy kérdésem a bizottság felé. Ugye a kereszt megfelelés, megfeleltetés. Dagmar, ugye emlékszel, hogy a műtrágyákra vonatkozó rendeletet nagy nehezen sikerült keresztülvinni, a növényvédelmi jogalkotás is megszületett, ami nem elég szigorú, de végül is megszületett. Aztán flora, fauna, habitat, ezen is túl vagyunk, mint rendelet. Most mondjam el, hogy mekkora a különbség az olasz végrehajtás között, mindemellett Olasz, Olaszországot nagyon szeretem, és Németországban mekkora különbség mutatkozik. Hát ha ezt elmondom, akkor nagyon meg fognak lepődni. Aztán vannak erdőgazdálkodási szabályok. Arra se vagyunk még képesek, hogy Németország, vagy egész Európában megelőzzük az erdőtüzeket, és most viszont négyzetméterre pontosan implementálni kívánjuk ezeket a jogszabályokat. Hát én félek, azt kell mondanom. Egy kollega már itt el is ment a teremből, elmenekült, jó lett volna meggyőzni, hanem is egyből, de a bizottságnak most szint kell vallania, azt akarja, amit a zöld barátom elővezetett és mások, vagy pedig másra akar kiukadni. Szerintem a bizottság a bürokráciát kívánja újra bevezetni, és ezért egyszerűen ezt nem tudom támogatni németként, nem tudom megérteni sem. és azt gondolom, hogy nagyon nagy ellenállást fognak érzékelni a részemről. Azt elismerem, hogy a mezőgazdaságnak nagyon nagy szerepe van a CO2 kibocsás csökkentésénél, ezt nem fogja önként is dalolva megtenni, és ezt a szerepet nem fogja csak úgy magára vállalni, de erről beszélnünk kell. Köszönöm szépen, Karl-Heinz Florenz, most pedig nagyon jól ideillik, mert október 11-én a bürokrácia leépítéséről fogunk beszélni. Stolber urat hívtam meg, aki majd több példát is fog szolgáltatni arra nézvést, hogy hol építettünk föl óriási bürokráciát, nem csak Európában egyébként, hanem a tagállamokban a jogalkotásnak a végrehajtásánál. Horizontálisan nincsen még eszmecsere és információcserére vonatkozóan, de úgy tűnik, hogy ez a bizottságon is múlik, hiszen a különböző főigazgatóságok között sincs meg az egyeztetés. Ugye az egyik oldalon négyzetméterre pontosan minden adatot be kell szolgáltatni, amihez egy másik DG munkatársai nem férnek hozzá. Úgyhogy meghallgatjuk akkor majd a részleteket, főleg, hogyha majd a végrehajtásra kerül szó. Tudom, Kárhánc, hogy ez az egyik kedvenc témád, hogy ezzel intenzíven fogunk foglalkozni. Következő felszólalónk Péter Líze. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon köszönöm Kritonnak ezt a jelentést, és Piri Najknájténak is köszönöm a néppárt pozíciójának a bemutatását. És természetesen nagyon is kívánatos lenne, hogyha Dohában az Európai Unió egy olyan határozatot tudna elérni, ami itt szerepel. De azért én azt hiszem, hogy ez egy eléggé eh, nagyra törő, túl nagyra törő ez az időterv, és már a 2008-as eh, paktumnál is már sokaknak azért ökölbeszorult a keze a zsebében, és eh, a klímapaktummal kapcsolatban, és én ezért azt gondolom, hogy a dohai paktum nem attól fog függni, hogy mi ezt a teljes programot végre tudjuk addigra hajtani, tehát azt gondolom, hogy nagyon alaposan kellene időt hagyni magunknak arra, hogy megvitassuk ezeket a pontokat. Itt nagyon sok félreértés van véleményem szerint ebben, hiszen a, amikor azt látjuk, hogy a gazdák félnek a még több bürokráciától, de hát akkor gyakorlatilag vizsgáljuk meg azt, hogy milyen következményei lennének a dolgoknak, hogyha ezeket a dolgokat bevezetnénk. Tehát ne kövessük el azt a hibát, hogy itt átboxoljuk ezt a dolgot erőszak sokkal rövid időn belül. Tehát én azt mondom, hogy hagyjunk időt magunknak arra, hogy alaposan megvitassuk ezt, de azért persze el kell ismernünk, hogy a Lulu CF kérdés az mindenképpen a klímavédelmet költség szempontból kedvezőbbé teheti. Tehát, hogyha ugyanis, hogyha figyelembe vesszük az áram előállításnál is ezeket a kérdéseket, akkor ez kedvezőbbé teheti ezt, tehát nem nagyon alaposan meg kellene vizsgálnunk, hogy hogyan kívánjuk ezeket a dolgokat felhasználni, és a dupla munkát és a bürokráciát el kellene kerülnünk. Tehát én azt hallottam, hogy ez a program nem jelentene a gazdák számára potlagos bürokratikus felhajtást, hanem ahogy Karenc Lorenz is elmondta és kívánná, hogy mindaz, amit a gazdáink már amúgy is jelentenek, jobban kiértékelné, tehát gyakorlatilag a klímavédelemre jobban lehetne vonatkoztatni az így kinyert adatokat. És Mark Nide már beszélt is arról, hogy gyakorlatilag nekünk értelmezni kellene ezeket a dolgokat, tehát írjunk módosító indítványt, ami mindenképpen arra irányuljon, hogy ne terhelje több jelentést tételi kötelezettség a gazdáinkat. Tehát hiszen már így is rengeteg adatot bocsátanak rendelkezésre. És viszont ezen belül meg azért tegyük fel a kérdést, hogy mit tegyünk ezzel rengeteg adattal. És én azt gondolom, hogy a gazdáknak motivációt kellene adni arra, hogy pozitív dolgokat tehessenek a klímavédelem területén, és az agrárreformmal is össze kellene kötni ezeket a motivációkat, és van itt sok olyan javaslat is, hogy például a 7%-os ökológiai területet 10-re kellene növelni, de azért fel kellene tenni a kérdést, hogy mekkora az a terület, amit most jelen pillanatban ökológiai területként alka- használnak a gazdák, és hogy ez nem csupán az egyedüli kérdés a klíma területén, és hogy gyakorlatilag, hogyha a LULCF területén még tudnának ezen a területen valamit tenni, akkor ez esetleg még sokkal jobban használna a klímának. Tehát nem kellene mindig valami újdonságot bedobni, hanem inkább, hogy már meglévő témákat kellene pozitívabb értelemben hasznosítani a gazdák szempontjából is. Péter Lizenek köszönöm, és Vittorio Pródi következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Elsőként szeretnék emlékeztetni arra, hogy a klímaváltozáshoz való igazodás is azt jelenti, hogy újfajta erdőgazdálkodási módszereket kell találnunk, hiszen hosszabbá válnak az asszályos időszakok, és az erdő égések kockázata is ezáltal megnövekedett az elmúlt időszakban, és ezzel ellen harcolni kellene. Mégpedig valamiféle jobb erdőgazdálkodási módszerek bevezetésével. És ezzel kapcsolatban nagyon fontos lenne, hogy jobban kellene tisztán tartani az erdőinket. Hiszen ez gyakorlatilag egy biomassa kinyeréséhez is ö, hozzásegítene bennünket, száraz biomasszát lehetne kinyerni az erdőinkből, és ez egy nagyon fontos kérdés. És ö, még egy dologra szeretném emlékeztetni önöket, mégpedig, hogy nagyon fontos harcokat folytattunk az elmúlt időszakban. A GSM szatelitekkel kapcsolatban a környezet biztonsága területén. És ezzel kapcsolatban nagyon hatékony távméréseket lehet végrehajtani. és ezekkel a távmérésekkel kapcsolatban hasznos lenne, hogyha CO2 méréseket is végrehajtatnánk, hogy rájöjjünk arra, hogy hol történik a legnagyobb CO2 kibocsátás, és akkor egészen alaposan fel tudnánk térképezni azt, hogy hol keletkezik a legtöbb üvegházhatást okozó gáz kibocsátás. És ezek mind olyan lépések, amik a talajnedvességet is például képesek lennének mérni a vegetatív tevékenységét a természetnek, például az erdő vegetatív állapotát is lehetne mérni ezekkel a mérésekkel, és ezek mind olyan dolgok, amik nagyon fontos adatokat szolgáltatnának, és ezeket automatikusan lehet kinyerni a GMIS mérésekkel. és természetesen még az adott helyszínen is lehet méréseket persze végrehajtani, ezekkel ki lehetne egészíteni a műholdas mérések eredményeit még. Tehát én az információk lehetőségét e, egészen részletesen szeretném kialakítani, mégpedig oly módon, hogy ne kelljen ehhez a gazdákat folyam el, még jobban ellenőrizni, hiszen már így is épp elég ilyen jellegű teher van rajtuk, és ezzel azt gondolom, hogy egy hatékony intézkedési tervet is fogunk tudni létrehozni. Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen nem tudok ezt sok mindent hozzátenni, ahhoz képest, amit az előadó is már elmondott. Gratulálni szeretnék a jelentés tervezetéhez, ahogyan ezt a kollégák is megtették. A definíciókhoz és a második cikkhez szeretnék hozzászólni. Az előbb nem jutott be módosító indítványt, amelyben az erdő definícióját szeretné pontosítani, ezt már mások is felvetették. Az a definíció, amit szerepel, ez egy geometriai definíció alapvetően, és talán nem annyira az éghajlathoz kapcsolódik. Itt most nem a vizuális szempont a legfontosabb egy erdő kapcsán, hogy most itt valóban milyen sűrű kell, hogy legyen az erdő, ahhoz, hogy erdőnek minősüljön. Itt inkább arról van szó, hogy milyen fiatal az erdő, és mennyi üveghatású gáz keletkezik. Szükség van tehát olyan módosító indítványra, ahol az erdő kapcsán nem csak a geometriai szempontokat veszük figyelembe, hanem az életkort is, és azt is, hogy az erdő vajon egy széndiokszid forrást jelente, vagy sem tehát geometriai szempontból lehet, hogy ugyanolyan sűrű egy erdő, vannak alacsonyabb, vagy magasabb, vagy 5 méternél magasabb fák is benne, de az éghajlat szempontjából kell megvizsgálnunk azt, hogy mekkora az erdő széndiokszid kibocsátása. Tehát módosító indítványt fogok benyújtani ezzel kapcsolatban. A második cikk az erdő definíciója kapcsán ilyen klíma megfontolásokat szeretnék jobban érvényesíteni. Akik jelen voltak a kopon, emlékeznek arra, hogy végül is nem az európaiak, hanem az oroszok álltak elő azzal, hogy hát hatalmas erdőségeink vannak, ezek széndiokszid források, és ezért szeretnénk pár százmillió tonna széndiokszid jóváírást kapni, mert ami kop előre nem fair. Köszönöm szépen, most pedig a bizottságot kérem, a bizottságnak adom meg a szót, és kérem arra, hogy válaszoljon a bizottság képviselője a feltett kérdésekre, és fűző részleteket a bizottság javaslatához. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy megadta a szót a bizottságnak. Említette, hogy a LUCF eh, egy elég komplex, eh, bonyolult akroném. Nem a bizottság eh, találta ki ezt az akronémet, ezt a rövidítést. A nemzetközi klímaváltozásokkal kapcsolatos tárgyalások elég régóta folynak, ugye megszületett Dörbenben, E, a döntés, és most a dörbeni határozatokat próbáljuk érvényesíteni, megvalósítani az EU e, jogszabályaiban is. E, a az ágazattal kapcsolatos elszámolási szabályokat még nem érvényesítettük, nem foglaltuk bele a jogszabályokba, mert ennek az ágazatnak sajátos jellemzői vannak és eddig ezt figyelembe vettük. Most viszont előálltunk ezzel a javaslattal, amely kiegyensúlyozott, óvatos, és figyelembe veszi ennek az ágazatnak a sajátos jellemzőit. Valóban a javaslat legfőbb célja az, hogy a dörbeni eredményeket átültessük az EU jogszabályaiba. Van néhány eltérés is azonban. Egy, egyrészt annak tudható ez be, hogy az EU saját jogszabályaiban, azoknak a szövegében egyértelműségre, pontos jogi megfogalmazásokra törekszünk. Másrészt szeretünk volna egy kicsit ambiciózusabbak is lenni, így például a mezőgazdasági tevékenység eh, elszámolását kötelezővé szeretnénk tenni. Van, megvannak az adatok. Az adatgyűjtés már elkezdődött minden tagállamban az elmúlt években, a kötelezettségvállalási időszakban, a Kyoto jegyzőkönyv kötelezettségvállalási időszakában, tehát megvannak az adatok, amelyekre építhetünk, további adatok is rendelkezésre fognak állni, és ezek jó, ez jó dolog a gazdáknak is. Ugyanis ami jelenleg benne van az EU emisszió elszámolási rendszerében, azok a mezőgazdasághoz kapcsolódó metán, nitrogénoxid negatív tényezők. Viszont a pozitívumokat kihagytuk eddig a tejelő tehenekkel kapcsolatos legelőgazdálkodásból pozitív krediteket kap több tagállam is, és a jövőben a LULUCF javaslatba ezt is bele kívánjuk venni. De azt is világosra szeretnénk tenni, hogy semmilyen új adminisztratív teher nem jön létre, és az erdések, erdészek, és a gazdák számára. A tagállamok kötelezettsége lesz a nagyobb transzferencia. A LULCF ágazatban, tehát felhasználat, felhasználat változása és erdőgazdálkodás kapcsán, ugye a legtöbb tagállamban ez az egész ágazat inkább krediteket produkál, és nem a negatívumok, hanem a pozitívumok lesznek túl súlyban sok más ágazattal eltérően, amelyeket már belevettünk az EU klímapolitikájába. Ezért vannak konkrét jellemzők, néhány területen nem tudjuk elég pontosan, hogy mik a tendenciák az adott ágazatban. Ezért a bizottság egy nagyon elővigyázatos hozzáállást javasol. Tehát először az elszámolási szabályokra helyezik a hangsúlyt, és amikor már ezek megvannak, hogyha mindez javul, és az elszámolási szabályok alapján tovább léptünk a harmonizáció területén, akkor tudunk majd a célok kitűzéséről tovább beszélni. Óvatos és kiegyensúlyozott tehát a megközelítésünk. A nemzeti cselekvési tervek pedig az egyetlen olyan eszközt jelentik, amelyek eh, a szakpolitikához kapcsolódva eh, kialakíthatók olyan módon, hogy eh, szülessenek meg stratégiai dokumentumok, amelyek nem akarnak beavatkozni a nemzeti erdészeti politikába. Itt az erdőnknek a klímára gyakorolt hatása a lényeg. Az a véleményünk éppen ezért, hogy a nemzeti LULUCF cselekvési tervek segíthetnek abban, hogy a eh, hiányzó tudást fótoljuk, eh, hogyha eh, előre mutató stratégiai gondolkodás nyilván meg minden tagállam részéről. Jobban fogjuk tudni, hogy mi történik ebben az ágazatban, az összes tagállamban, és ez jobb alapja lesz majd annak, hogy a jövőben esetleges célkitűzésekről is elkezdődhessen a vita. Tehát még egyszer, a javaslatunk nem hoz létre semmilyen plusz bürokráciát, bürokratikus terhet a gazdák számára, nem is túl korai ez a javaslat, hiszen a nemzetközi tárgyalások már elég régóta folynak ebben a témakörben, ezért szerintünk a mi javaslatunk, mint mondtam, kiegyensúlyozott és jó megközelítésen alapul. Köszönöm szépen a figyelmüket. Vielen Dank an die Kommission. Köszönöm szépen a bizottságnak a tisztázó szavakat, és Mielőtt visszaadom a szót Kriton Azenisnek, ezért függetlenül most a javaslattól az Európai Parlamentben a normál eljárás, ez a két olvasat, ez a normál eljárás, ami itt nálunk megszokott. És hogyha nem egyezünk meg, illetve hogyha megegyezünk, akkor első olvasatot tartunk, de csak még egyszer kihangsúlyozom, hogy két e, olvasat a szokásos nálunk, és ahogy itt most ezt megfigyelem, és a hozzászólások alapján azt mondom, hogy gyakorlatilag kezdetben e, gyakorlatilag ugyanolyan messze állunk egy első olvasatban való megegyezéstől, mint ahogy Dohában is egy nemzetközi megállapodástól. E, Tehát azt szeretném elmondani, a külső megfigyelők számára, hogy a második olvasat az NGO-k és mások számára, és ez egy nagyon átlátható eljárás, amiben gyakorlatilag mindenki képes inputot belevinni, tehát gyakorlatilag mindenki elmondhatja gondolatait és a véleményét, csak azért mondom ezt el, hogy vegyük figyelembe ezt, hiszen nagyon szeretnénk nyilván előbbre vinni a dolgokat, és azért kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy ez a megszokott eljárás. Tehát akkor most uh, még átadom a jelentéstevének a szót, Kriton a szót, tessék. If... Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, talán még nem is egy-két olvasatra, hanem konciliálásra, egyeztetésre is szükség lesz. A nemzeti cselekvési tervekről szólva, tényleg úgy gondolom, hogy itt a lényeg az, hogy el eltérő az értelmezés. Az egész probléma fontos része tulajdonképpen az értelmezés. Nem akarom itt megkérdőjelezni a bizottságnak azt a jogát vagy kötelességét, hogy segítse az információ cserét a tagállamok között. Természetesen számomra hogy ez a bekezdés a legfontosabb. A másik fontos aggály, amit említettek, nos, megint csak nem tudom, hogy itt igazából mi a probléma. Mindenki, aki a COP megállapodást ismeri, az, az tudja, hogy nem lehet ezen változtatni más szinteken. A COP szövegét elfogadták a résztvevők, itt csak technikai korrekciókra lesz lehetőség a koherencia megteremtése érdekében, de a referencia szintet magát nem lehet módosítani. Végezetül az a kérdés, hogy tegyük-e kötelezővé az elszámolatos, elszámolásba vonjunk be a vizes élőhelyek lecsapolását is, illetve a helyreállítást. Nos, Florenc úr többször is említette, ezt tudom, hogy ezt önt, a gazdákat és az erdészeket is aggasztja, hogy nem csak saját nevében beszél, ő nagyon jól ismeri, hogy az erdő tulajdonosok milyen sok nehézséggel küzdenek Európában. Az, én, én azt az üzenetet szeretném megfogalmazni, hogy amikor olvassuk ezt a jelentést, igazából ez nem a gazdák ügye, legalábbis ez az én értelmezésem, de nyitott vagyok a vitára, hogyha valakinek más az értelmezése. Szerintem itt arról van szó, hogy központi kormányok nagyon bürokratikusan működnek, még nem is csak a föld nyilvántartásról van szó, hogyha a legelőgazdálkodásról vagy a szántőföldi eh, gazdálkodásról beszélünk, különösen most a kapreform eh, fényében, a szubvenciókról sokat olvashatunk sokféle jelentésben. Hogyha nem kis lépéseket teszünk, hogy elmozdulunk a kötelező elszámolás felé, ugyanúgy a kötelező beszámolói rendszert is létrehoztuk. Mit, mire gondolok? Szeretnék emlékeztetni a következő következőre. Itt az egyetlen kötelezettség a javaslatban az, hogy kötelező legyen az elszámolás 2020-ig. Tehát ez még 8 év, 8 év múlva kell, hogy meglegyen az elszámolási rendszer, hogy ez összeálljon a belső folyamatoknak köszönhetően. Hogyha 2020-ra nem leszünk kész, akkor mi fog történni? Ugye egyszerűen kötelesek vagyunk a LULUCF emissziókat figyelembe venni az emissziós célkitűzések meghatározásánál, hát akkor ezt nem fogjuk tudni megtenni, mert sok tagállam nem képezte magát eléggé, hogy ezt megtegye, és ez, ez sokba fog kerülni. Ugyanis néhány ország kész lesz arra, hogy jól, megfelelően kiszámítsa az emissziókat a LULUCF területeken is, földhasználat, felhasználat változása erdő gazdálkodás területén. És lesznek olyan tagállamok is, akik erre nem képesek. A, csökkenni fog az ipari emisszió kibocsátás arányosan azzal, ahogyan a lulucef bevonják a rendszerbe. Ez eszemben azok az országok, akik ezt nem tudják megtenni, lehet, hogy kevesebb ipari, vagy, vagy illetve több ipari emissziót mutatnak majd ki, mert nem tudják a LULUCF emissziókat figyelembe venni. Tehát 2020-ban itt fogunk ülni ebben a teremben, és akkor fogjuk látni, hogy ki dolgozott jól. De legyenek kötelezettségek, hogy nyolc év múlva mindenki azt mondhassa, hogy tette a dolgát, és nem, ne legyenek panaszok majd. Köszönöm szépen, Kiton. Nos, a plenáris ülésen valószínűleg 2013-ban az első olvasatra kerül sor, aztán meglátjuk, hogy mikor kerül sor majd a második olvasatra. Július 18 a módosítók benyújtásának határideje, és szeptember 19-én fogjuk megvitatni a módosítókat az Agakeriban, pedig szeptember 17-én, 18-án lesz a szavazás, itt nálunk az Envi-ben pedig október 10-én. Ezzel lezárom ezt a napirendi pontot, és rátérünk a következő, a hatos napirendi pontra. Itt Jutta Haugal, a pénzügyminiszterünkkel már egyeztettem, és zöld utat adott, megengedte, hogy ezt a következő két napirendi pontot összevonjuk, ugyanis a nyolcadik pont javaslattal pontosan hatkor szeretnék foglalkozni. Itt az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés, a hatodik pont, a hetedik pedig a 2014 és 2020 közötti időszakra van szó több éves pénzügyi keret. Tudom, hogy itt kemény vita előtt állunk, már beszéltünk sok fontos projektről, Pródi említette a GMS-t, ezek krónikusan alul finanszírozott projektek, több milliárd hiányzik, és itt kell most vitáznunk erről, hogyan tudunk jobb környezetet biztosítani, és ugyanakkor bürokráciát csökkenteni. Most jut a hangnak, adom meg először a szót, kérem, hogy vezesse fel, fel vagy be ezt a két napi rendi pontot. Äh, okay. Hát nem tudom, a 2013-as költségvetésről szeretnék beszélni, majd ez után jön majd a jelentéstevő asszony, és én gyakorlatilag a szocialista frakció jelentéstevői funkcióját fogom majd akkor magamra vállalni. Tehát akkor 2013-as költségvetés, hát sajnos a törvényhozási oldalról mindig egyre inkább egy olvasattal kerül ö, meghozatalra a döntés, amit én egyébként sajnálok, én inkább kettőt szeretnék, két olvasatot. 2013-ra nézve a mostani finanszírozási periódusban az utolsó költségvetés, ahogy a bizottság javasolta áprilisra, és abból indul ki, hogy kétszázalékos növelésre kerül sor a kötelezettségvállalások terén, és 6,8%-os emelés lesz átlagosan, és gyakorlatilag, mivel ez az utolsó költségvetési év, a mostani finanszírozási periódusban, ezért a különböző alapokban, a kohéziós alapokban és a kutatási alapokban nagyon sok olyan program van, amik már igazán beértek arra, hogy finanszírozásra kerüljenek. A Tanács Költségvetési Bizottsága elkészítette a tanács számára egy tervezetet, aki egyébként holnap után fog erről tárgyalni, és ebben a javaslatban ők a már eddig is túl szűkre szabott előirányzatát a bizottságnak csökkenteni kívánják a kötelezettségvállalásoknál is, és a fizetési kötelezettségvállalásoknál 2,98%-os növekedést terveznek, és ez viszont teljesen nevetséges. Tehát én azt gondolom, hogy itt biztos, hogy vitára fog köztünk és köztük sor kerülni. Ez mindenki számára már most világos lehet, hogy ez így nem működik. És ami most egy gyakorlatilag miránk vonatkozik a 15 cikk amit én elírtam, leírtam, és hát ezt gondolom minnyáján elolvasták a kollégák közül, tehát nem kell, hogy újra elmondjam őket. Szeretnék utalni arra, hogy a mi részünkről, én most itt kimondtam az MV bizottságot értem ez alatt, nekem úgy lát, az én szemszögemből úgy látom, hogy az ügynökségeink nehéz helyzetbe fognak kerülni, tehát azt gondolom, hogy ö, az intézmények, a 13-ról 17 százalékra növelt adminisztratív költségvetést 5%-kal kívánják csökkenteni. Ez évente 1 százaléknak felel meg. És ez természetesen az ügynökségi költségvetésekben is már nyilván kezdeményezésre került ez, tehát az ügynökségek már eleve a bizottság javaslata szerint kevesebb pénzt kapnak, azonban ez nem tartotta vissza a tanács költségvetési bizottságát attól, hogy ismételten csökkenteni kívánja ezeket a forrásokat. Tehát, hogyha megvizsgáljuk a forrásokat, már mínusz 1%-ot veszünk figyelembe, és a személyzeti kiadások terén is, például a Környezetvédelmi Ügynökség EFSA ECDC-nél is minden évben 1%-kal kevesebb forrást javasolnak, és 1%-kal kevesebb személyzetet. Hiszen az a, úgy szól az érv, hogy ugyan új feladatokat is magukra vállalnak az ügynökségek, de mégis az új pozíciók fele törlésre kerül, és 1%-kal kevesebb forrásra lesz emiatt szükség. Az ECA ügynökség, aki a peszticideket kell, hogy megítélje, és engedélyeznie kell, egy százalékkal kevesebb forrást kell, hogy kapjon. És itt most nem is a bizottság egy százalékos csökkentésről beszélek, hanem még a potlólagos tanácsi bizottság által csökkentendő egy százalék, és én nem hiszem, hogy a Koreper ezt vissza tudná tornázni, hiszen gyakorlatilag ma is nagyon világosan e, megértettük azt, hogy hova fogunk eljutni, hogyha egy ilyen teljesen hülye e, büdzsét e, mutat be nekünk a bizottság. És egyébként az Ekerdur által említett 5%-os forrásokat is törésre javasolták, és ezt hadd mondjam el egész világosan, hogy a költségvetési számoknál is, például live 15 millióval kapnak kevesebbet a közegészségügyi akciós terv is csökkenne, mondjuk nem olyan nagyon sokkal 80 ezerrel, de már eleve nem volt sok pénz ebben a kalapban és akkor vannak ügynökségek, ahol 1,5 millió forinttal csökkennének a források, tehát itt gyakorlatilag sehol nem fog működni ez a dolog, tehát itt nagyon nagy csökkentésekre kell, hogy berendezkedjünk, és de decemberben lehet, hogy még nem is lesz elfogadott költségvetésünk emiatt, és akkor viszont a Lisszaboni szerződés fog életbe lépni, és akkor több pénz fog rendelkezésre állni, mint amennyit a Tanács Költségvetési Bizottsága most javasolt a tervezetében. Tehát összefoglalólag hadd mondjam el azt, hogy hogy különböző előkészítő pilóta projekteket hajtottunk végre, amelyeket nek az eredményeit megkaptuk a bizottságtól, és én most sajnos még nem tudtam ránézni, mert a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban voltam, az ügynökségek beszámolóit néztük meg, még nem tudtam pontosan megnézni ezeket a beszámolókat, de a titkárság Emília minden kollégánknak megküldte ezeket, ezt nagyon köszönjük neki. Tehát mindenki gyakorlatilag, aki érdeklődik az előkészítő intézkedések és a pilota projektek iránt, az mindenki megnézheti. Tehát így gyakorlatilag a javaslatok A, B és C kvalifikációt kaphatnak, de azt gondolom, hogy erről a dologról még majd később is beszélhetünk. Tehát összefoglalólásként hadd mondjam el, hogy az állásfoglalással kapcsolatos módosítóindítványok, a költségvetéssel kapcsolatos ende, módosítóindítványok, a pilota projektekkel és előkészítő intézkedésekkel kapcsolatban július 24-e a beadási határidő, és az MV-ben szeptember 6-án fogunk az állásfoglalásunkról szavazni. Akkor most pont, és akkor az MF e jelentéstevőnek adnám át a szót. a Hawk rögtön az én munkámat is elvégezte, mint elnök munkáját, mert hiszen rögtön elmondta a belvesi határidőket is, ezt külön köszönöm neki. Akkor Matthias kolléga nőnek adom meg a szót, mint jelentéstevőnek, és akkor José Manuel Fernández kolléga és Dagmar Roth Bérend szeretne hozzászólni, és akkor ezzel lezárom a hozzászólók, de Rájhátnak is még megadjuk utána a szót. Tessék, parancsoljon! Eh, Köszönöm szépen. Nagyon röviden bevezetésként azt mondanám, hogy természetesen nagyszerű és kellemes, hogy itt lehetek ma, még akkor is, hogyha rövid időre érkeztem, de öröm számomra, hogyha itt lehetek közöttetek. Mivel kevés az időnk, akkor rövidre fognám, és csak pár pontra térnék ki. Igyekszem röviden, hiszen idő nyomás alatt vagyunk. Amit az előttem szóló elmondott itt a pénzügyi tervvel kapcsolatban, ezt én is elmondanám akkor gyorsan még egyszer, a kidolgozási alap irány az volt, hogy olyan területeket látunk, ahol az alul finanszírozottság szinte krónikus jelent, betegségként jelentkezik, egyre kevesebb pénz áll rendelkezésre olyan programokra, amelyek alapvető fontosságúak. Minden szakbizottság valószínűleg ugyanezt fogja elmondani a saját programjairól, de tényleg életfontosságú programokról van szó. És akkor elmondom a három pontot, amire kitérnék, a LIFE program, az egészség, a növekedésért program, és a katasztrófa védelmi program Európában. A három programon belül, hagy utaljak egy pár pontra, hiszen mindenki elolvashatja a véleményt, talán már el is olvasták a kedves kollégák, úgyhogy nem ismételném meg, amit leírtam, de kiemelném a vita szempontjából fontos pontokat. No, először is szó van ugye arról is, hogy a gazdasági válságot nem szabad ürügyként felhasználni, arra, hogy azt mondjuk, hogy kevesebbet tudunk költeni a klímaváltozás elleni projektekre. Hogyha itt csökkentjük a költségeket, ez egyszerűen ellehetetlenít bennünket, és erről írok az egyes és a kettes pont alatt. És ez összefüggésben áll az energiahatékonyság kérdésével, valamint a KKV-k bevonásával is. Úgyhogy ezek alapvetések, amelyek a versenyképességünk szempontjából is nagyon lényegesek és a fenntartható növekedéssel is összefüggésben állnak, amelyeket ugye a szakbizottságunk zászlajára tűzött. A hármas pont alatt, nem tudom, hogy ezt hogy fordították le más nyelvekre, de portugálul nem volt teljesen egyértelmű, hogy mikor szerettük volna a pénzügyi terven belül a globális éghajlatpolitika és biodiverzitási alapot felvértezni költségvetési eszközökkel, hiszen nem volt erre megfelelő eszköz, ami rendelkezésre állt volna. Minden sorban Promemoriam PM szerepelt, Úgyhogy a globális éghajlatpolitika és biodiverzitási alapot én azt gondolom, hogy igenis bele kellene írni a pénzügyi tervbe. A második program ugye az egészség a növekedését, egy nagyon lényeges program, itt a közegészségről van szó, nem győzöm eléggé hangsúlyozni a fontosságát ennek a programnak. Ugye 10%-át adja az uniós GDP-nek az egészségügy, és számos munkahelyet is teremt ez az ágazat, ezért nem elfogadható az, hogy csökkentsék a költségvetési eszközöket, vagy ugyanazon a szinten tartsák meg. Azért nem megengedhető ez, mert tudjuk, hogy 2020-ig, tehát 8 év múlvára, már portugálul sem tudok, mondja a, fel, a jelentéstevő, hogy is fejezem ki magam. Tehát azt akartam mondani, hogy 2020-ig egy millió ö, munkavállaló fog hiányozni az egészségügyből. És egy olyan válságban, mint amelyben ma van az Európai Unió, és lényeges ez a szektor, azt gondolom, hogy sokkal több munkahely teremthető az egészségügyben. Ez a közegészségügy szempontjából is fontos, úgyhogy mindenképpen erősítenünk kell ezt az ágazatot. Aztán még a katasztrófavédelmi stratégiára szeretnék utalni. Ez a költségvetési sor újra és újra ígéreteket kap, de aztán megint elnapolják a kérdést. Tudjuk, hogy a természeti katasztrófák nem előre láthatóak, nem tudjuk, hogy mely napokon következnek be, és ennél fogva meg kell, hogy legyenek az erőforrások, hogy gyorsan tudjunk reagálni. Ezeket fel kell tudni használni, amikor szükség van rájuk. Jelenleg viszont az a helyzet, hogy a szükségszerűséghez nincsenek hozzáigazítva ezek az, intézkedések. Aztán a hármas fejezet és a költségvetés 70%-a, lehet, hogy a nyolcas pont alatt nem teljesen egyértelmű, hogy mire gondoltam, de a költségvetés 70%-a az unión kívüli kérdésekre kellene, hogy felhasználásra kerüljenek, a 30% pedig azokra a területekre, amelyek az európai politikák részét képző intézkedések. Tehát az együttműködésre is szükség van, és erre is fel kellene használni pénzeket. Fernández kollega következik, ha lehet két percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék a jelentéstevő asszonyoknak köszönetet kimondani, Jutta Haugal kezdeném, nagyszerű munkát végzett, köszönöm, hogy elővezette ezt a jelentést. Tulajdonképpen már megszoktuk azt, hogy ilyen kiváló munkát terjeszt elénk. És most akkor átérnék a költségvetésre. Az Európai Unió költségvetése nagyjából az EU GDP-nek 1%-át teszi ki, de 2004-től kezdődően máig az EU ugye terjeszkedett 15 tagból hirtelen 26 mondja az előadó, tagállamra bővült, úgyhogy ez az egy százalék már nem elegendő, hiszen új hatásköreink vannak, és az új hatásköreink dacára azt kell mondanom, hogy a növekedés ellenére nem nagyon történt változás, hiszen például közigazgatásra csak 6% kerül felhasználásra, működésre nincs több költség nincs több pénz. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy magas minőségű munkát végezhessünk, ez azonban csak megfelelő pénzügyi támogatással lehetséges, hogyha ez a támogatás nincs meg, akkor ennek sajnos a hiányát majd a polgárok látják. Nézzük akkor a 2013-as költségvetést. A tanács továbbra is azt állítja, és ez már 2001-ben is, 11-ben is így volt, hogy a, taná, hogy a tanács szerint kevesebb pénzből is lehet gazdálkodni. 2011-ben sem fogalták el azt, hogy növelni kellene a költségvetést, mert vannak olyan területek, amelyekkel nem használtak ki minden rendelkezésre álló eurót. Szinte mazohista ez a fajta viselkedés, és úgy tűnik, hogy a tanács a saját kötelezettségvállalásait sem tartja be. Hiszen ne felejtsük el, hogy a tanácsnak vannak kötelezettségei, és ezek öltenek formát utána kifizetésekben. Van egy pont, ami számomra ennek a témának a kapcsán nagyon fontos. Ugye elegendő kifizetéseket kellene eszközölni, hiszen a tanácsnak a kötelezettsége az, hogy a zajló folyó projekteket folytathassuk, finanszírozhassuk, ezekre a finanszírozásokra szükség van, hiszen ígéretet tettek rájuk. És akkor jut a Haug jelentésére, ha térjek még egyszer vissza, kettes pont alatt különböző javaslatokat fogalmazott meg, környezetvédelmi célkitűzéseket fogalmazott meg, klímavédelmi intézkedéseket. Nem csak a fenntartható fejlődésre szeretném itt a hangsúlyt fektetni, hanem az inkluzív és intelligens fejlődésre és növekedésre. Ezt, ezzel talán még kiegészíteném a kettes pontot. És persze a horizontális intézkedések fontosak, és ezek nem csak a fenntartható fejlődéshez, hanem az intelligens gazdasági növekedésre és az inkluzív gazdasági növekedéshez járulnak hozzá. Egyéb iránt egyetértek Jutta Haugnak a jelentésével. Most pedig akkor a másik véleményre szeretnék rátérni. Szerintem nem lényeges, sőt nem kellene eh, a Matthias féle dokumentumban a százalékos arányokat is megnevezni. Hiszen, hogyha azt mondjuk, hogy a life programra a költségvetési eszközök 20%-át szeretnénk az MFF-ből, és talán nem is annyira a LIFE-ra gondolok itt, hanem a klímaváltozásra kapcsolatos programokra, és ott az MFF 20%-át nevesítik erre. Nos, hogyha beleírjuk ezt a százalékos arányt, akkor talán magunknak is problémát okozunk. Úgyhogy szerintem húzzuk ki ezeket a százalékokat, ezzel jobban járnánk. 8-as pont, lehet, hogy ez nem teljesen pontos megszövegezés. Az írásos fordítás portugálra talán nem felel meg százszázalékosan az eredetinek, de itt se kellene beleírni a százalékos arányokat, hiszen a katasztrófa védelemre megfelelő mennyiségű pénzt kell szánni. Nem lehet itt historikus számokra visszanyúlni, Rugalmasságra van szükség, hogy a kívánságai teljesülhessenek. Köszönjük szépen, mondja az elnök, hogy betartotta pontosan ezt a két percet. Négy. Dagmar Rót Bérent következik. Jó, akkor én is ezt a portugál értelmezésű két percet fogom felhasználni. A jogi bizottságban vagyok a jelentéstevő, a tisztviselők jogállását illető dokumentumban, és ennél fogva az MFF-re vonatkozó vélemény is az én hatáskörömbe tartozik. Az, hogy most én szólalok fel ebben a témában, annak inkább az az oka, hogy nagyon régóta vagyok tag a bizottságban. Mindkét jelentéstevőt szeretném bátorítani a dokumentumaikban jobban kiemelni a következőt magasan képzett személyzetre van szükség ahhoz, hogy az Európai Uniós programokat végre tudjuk hajtani. Ez Haug asszony és Matthias asszony dokumentumában is szerepel ugyan, de ezt jobban ki kellene domborítani. Azaz, hogy az egyes programoktól függetlenül kell egy általános alapvető és egy általános érvényű módosító, amely teljesen egyértelművé teszi, hogy a tagállamok a közigazgatási kiadásoknál az ötös cím alatt az MFF-en belül nem próbálhatják meg, tehát hogy a közigazgatási kiadásokból, az 5 milliárdból bármit is megsporoljanak. A másik oldalon meg azt kérik, a tanács és a tagállamok részéről, hogy megfelelően hajtsák végre a feladatokat. Ez az agráriumra, a kutatásra is, és az egész környezetvédelmi ágazatra is érvényes, amelynek persze kisebb a költségvetése. Ez szerintem egyetlen egy módosítóban nagyon konkrétan meg lehet fogalmazni, és nem kell minden alkalommal elmondani a tagállamoknak, hogy igen, szeretnél támogatást a kohéziós alapból? Hát ki hagyja ezt majd végre? Mondtam, a portugál két percben gondolkodom. Ugyanakkor azt is biztosítani kell, hogy az agrár költségvetés az hozzáférhető legyen, és hogyha ezt szeretnénk folyosítani, ezt a pénzt, akkor ehhez kell személyzet. Ezt szeretném még egyszer kiemelni. Mindenkinek jó, hogyha a fejébe vési, még azok is, akik még nem olyan régen tagok, de azok is, akik már régóta itt ülnek, hogy a tanács és a bizottság résztvevői képviseletében itt ülők számára egyébként a bizottságiak néha egy kicsit, mint hogyha félnének tőlünk. Emlékezzenek arra, hogy volt olyan javaslat, ami szinte a feje tetejére állt, olyan feladatokra gondolok itt, amit, amivel mi bíztuk meg, illetve a tanács bízta meg a bizottságot. Igen, hát vannak feladatok, de nincs személyzet, nincs szakképzett személyzet, akik a feladatokat végre tudnák hajtani és ha nem mondjuk el a tanácsnak azt, hogy meg kell tartani a földrajzi tekintetben kiegyensúlyzottan eloszlott, elosztatott vagy felosztott személyzetet, akkor nem jutunk előré, mert akkor a feladatokat nem tudjuk el, elvégezni. Hogyha saját maguk fogalmaznák meg a jelentéstevők ezt, akkor ez kiváló lenne, ha nem, akkor majd a magam részéről én nyújtom be ezeket. Köszönöm szépen, szépen Dagmar Ublérennek, hogy betartotta a két percet. Ez egy nagyon fontos vita. Persze jó lenne, hogyha több kollega lenne most jelen, hiszen itt most konkrétan a megvalósításról beszélünk, még egy évig folyik majd erről a vita. Üdvözlöm, határozottan üdvözlöm azt, hogy a ciprusi soros elnökség ezzel a témával azaz a kiigazítási intézkedések és a klímaváltozás elleni küzdelem finanszírozásával kiemelten foglalkozik. Ez elsődleges prioritás. De hát tudom, hogy gyakran ez hogy szokott lenni, hogy gyakran hol ér véget a barátság, de itt nekünk tényleg küzdenünk kell, hogyha ki akarunk kerülni ebből a válságból. A válság mindig esélyt is jelent a szakpolitikánkat, amelyekről különösen döntünk a tanácssal, meg is kell valósítani, és ehhez pénzre van szükség, ehhez szakértőkre van szükség. Újra és újra felpanaszoljuk azt, hogy több szubstanciára van szükség, szakértőkre, és ehhez bizony észszerű eszközfelhasználást is biztosítani kell. Itt van a Life Plus. Én ezt határozottan támogatom, lelkes hív vagyok a Life Plusnak. A saját választókörletemben is kiváló projekteket finanszíroztunk a Life Plusból. De hogyha most ebbe bekerült a klíma, ez felértékelte a Life Plus, de vigyázni kell, hogy ne az általános fűnyírő elvszerű költségcsökkentésnek ez is áldozatul essen a plafonosítás miért. Ezt nem szabad, hogy bekövetkezzen. Itt a LIFE kapcsán nevetséges összegről beszélünk, mondjuk összehasonlítva a teljes eh, költségvetéssel, eh, itt százalékosan ez, ez ezre, ez milliómod rész, vagy ezred résznek felel meg csak, a költségvetés ezred része, ezért határozottan sikra kell szállnunk azért, hogy a LIFE eh, legalábbis ebben a formában tényleg megvalósuljon, és itt nem szabad engednünk. Amit a költségvetésről tudunk mondani, és arról, hogy itt most egy orgiaszerűen írtják, a, csökkentik a kiadásokat a tanácsban. Hát itt nincs mit vesztenünk, jobb, ha nincs elfogadott költségvetés, mint egy rossz elfogadott költségvetés. Meg kell mondanunk a tanácsnak, hogy nekünk itt nincs vesztenivalónk, sőt, jobb is lenne, hogyha nem lenne elfogadott költségvetés, mert akkor a jelenlegi státuszkóban folytatódna a munka. A Lisszaboni szerződésben megfogalmazott feladatok még nem jutottak el a tanácsig, úgy érzékelem. Itt több pénzre van szükség az új feladatok elvégzéséhez, és ahogy Fernandez kolléga is megfogalmazta, ugye itt mindig ugyanaz a dalt halljuk, itt orgiaszerűen írtják a kiadásokat, de a ciprusi minisztertől is azt hallottuk, hogy a kis kollégák és az európai intézményektől nagyon komoly igazgatási munkát várnak el, és Ruth Bérend képviselőszen is beszélt erről. Szükség van igazgatásra, ügynökségekre, és az ügynökségekkel kapcsolatban persze lehet külső szakértelmet is még kiegészítésképpen bevinni az ügynökségek munkájába, ezt, ezt soha nem kérdőjeleztük meg. Bas Eichert még az utolsó, a hozzászóló Kristályán, Bas parancsolj. Én holland két percet fogom betartani, ígérem. De talán. Tehát nagyon rövid leszek legalábbis igyekszem. Határozottan támogatom eh, az előadót, és téged is, Matthias, amikor azt mondjátok, hogy nagyon fontos a Life Plus. De fontos, hogy mi az MV, amikor az nff ről készítünk véleményt, az egész több éves költségvetési keretről, akkor tegyük világossá, hogy eh, támogatjuk a bizottságot a tekintetben, hogy a teljes eh, MFF 20%-a eh, kell, hogy a eh, klíma függjön össze, mert ha itt nem támogatjuk a bizottságot, akkor ez az MV szempontjából szégyenletes lenne. Tehát ki kell hangsúlyoznunk, és ugyanez vonatkozik a kap javaslatban a 30% zöldítésre vonatkozóan. Még ha a kapuló Santos jelentés az Agriban említi ezt a 30%-ot, lehet, hogy mi az MV-ben ezt, ha nem említjük meg, akkor ez egy nagy gond. Az MV-ben mi elfogadtunk egy jelentést, amiben azt mondtuk, hogy energiahatékonyságra kell fordítani 25%-ot. Energiapolitika, klímapolitika, ezt ki kell hangsúlyoznunk. Az MV szempontjából garantálni kell, hogy végül is az MFF zöldebb legyen, és megalapozottabb, legitimebb, mint most és azokat a tagállamokat pedig, aki 100 milliárdot akarnak csökkenteni, hát szembeszítsük a tényekkel, és biztosítsuk azt, hogy azok a tagállamok, akik ezt a 100 milliárdos csökkentést akarják, ne érjék el a célukat. Nos, így néz ki a holland két perc. Tökéletes. Azt hiszem, hogy minden vita során emlékeztetünk el arra, hogy a közös agrár és halászati politikában, hogyha tényleg ide környezetvédelmi kritériumokat be akarnak vezetni, akkor ez nem szabad, hogy ez elveszten a tárgyalások során. A mezőgazdaság területén, ha a fenntarthatóságot akarjuk, akkor ez különösen ezen a területen fontos. Környezetvédelmi minisztereket is, és a pénzügy és agrárminisztereket is emlékeztetni kell arra, hogy a bizottság ezen javaslatát támogassák, máskülönben nem lehetünk itt sikeresek. Módosító indítványok listája itt van előttem, a Matthias jelentéshez. A határidő júli 17 déli 12, és a szavazás szeptember 19-én lesz az MV-ben. A fővéleménnyel kapcsolatban pedig júli 25 a beadási határidő, és szeptember 6-án szavazunk itt az MV-ben. Köszönöm szépen az eszmecserét, amit a nagyon fontos kérdéssel kapcsolatban lebonyolítottunk. Majd a ciprusi környezetvédelmi miniszterrel is beszélhetünk erről, hiszen ő említette, hogy az egyik legfontosabb prioritásuk ezeknek a területeknek a finanszírozása, de most nem akarom húzni az időt, hanem térjük rá a nyolcadik napi rendi pontra. És szeretettel köszöntöm Philip Lőt, az energetikai főigazgatóság képviseletében, a koordinátorok ülésén gyűjtöttünk úgy, hogy Lő urat meghívjuk, és az öko design kérés, kérdését fogjuk vele megvitatni. Nem is akarom húzni az időt, használjuk ki az időt. Ló úr, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát én is próbálok nagyon közel kerülni a holland két perchez. Ahogyan tudják, a közelmúltban kezdtük az energiahatékonysági irányelv vitája kapcsán a ökodizájn kérdését is előtérbe helyezni. A becsléseink szerint eh, az energiahatékonyságban 17%-os javulást lehetne elérni az ökodizájn javításával, tehát a környezetbarát tervezés javításával. Most eh, további intézkedésekre van szükség, hogy a, még a 20-hoz hiányzó 3%-ot is elérjük, és a ökodizájn intézkedések 33%-át akarik lefedni. Az MV mindig is támogatta az ökodizájn és a címkézési irányelvet is. Az ökodizájn átdolgozására 2009-ben került sor, a címkézési irányelv átdolgozására pedig 2010-ben. Tehát viszonylag korán elkezdtük már a két rikaszt eh, irányelv kapcsán a eh, munkát. És a két főigazgatóság, Tajani úr és Ötingen úr vezetése alatt felelősek az irányelvek végrehajtásáért, és tesznek javaslatokat eh, olyan intézkedésekre, amelyeknek az értelmében 29 végrehajtási rendelkezést kell elfogadni 2012 és 2013-ban, és az iparágnak, a vállalatoknak két önkéntes vállalást kell teljesíteni és 2020-ig 970 terawattot akarunk így módon megtakarítani. Először is a főigazgatóságnak kell megnézni azt, hogy lehet-e tovább tágítani a lehetőségeket. Az ökodizájn irányelve kapcsolatban a VHK Consultant cég készítette el a hatásvizsgálatot. Megnézzük, hogy mennyi energia megtakarításra van lehetőség, akár a nem energiával összefüggő termékek kapcsán is, hiszen ezek is már a hatály alá tartoznak. És miután csak két éve van hatályban ez az irányelv, talán eljött az ideje annak, hogy majd 2014-ben értékeljük csak az egész irányelvet, és ne korábban. És akkor meg kell nézni az intézkedések hatásosságát is. Ami a címkézés irányelvet illeti, ez egy évvel később lépett hatályba. Itt 2014-ben lesz egy felülvizsgálat, azt fogjuk majd megnézni, hogy valóban a legnagyobb hatékonyságot biztosító elemekre koncentrálunk-e az irányelvvel kapcsolatban. Léteznek cselekvési tervek mind a két irányelv kapcsán. Az első, a második 2012 és 2014-re vonatkozó ökodizájn cselekvési terv. Terveink szerint júliusban kerül az elfogadásra és tartalmaz a termék, termékcsoportoknak egy indikatív listáját, egyfajta rangsort a megtakarítási lehetőség tekintetében, és javaslunk prioritásokat is jövőben intézkedések elfogadására. A legnagyobb újdonság ebben a tervben az, hogy az energia, energiát felhasználó termékek mellett a szigetelőanyagok, ablakok, tehát más energiához kapcsolódó termékekre is kiterjed. Az önök szakbizottsága nagyon fontos hozzájárulásokat tett az ökodizájnnal kapcsolatban, de még további jogalkotási lépésekre van szükség az irányelvhez kapcsolódóan és hogyha majd a második munkatervben meghatározunk újabb termékcsoportokat. Tehát arra számítunk, mint mondtam, hogy 32 új határozatot fogadjunk el, 29 végrehajtási rendelkezést és három önkéntes megállapodást fognak megerősíteni a vállalatok. Decemberig pedig majd további 8 határozatot és további két önkéntes megállapodást fognak elfogadni és jövőre 18 új rendeleten dolgozunk majd, amivel akár 530 teravat további megtakarításra lesz lehetőség, és még egy új önkéntes megállapodásra is számítunk. A következő négy évben felül kell majd vizsgálnunk bizonyos termékcsoportokra vonatkozó jelenleg érvényes szabályokat, és növelni kell a megtakarítást olyan esetekben is, amelyekkel korábbi rendeletekben még nem számoltunk. Nyilvánvalóan hagyatkoznunk kell majd az önökkel folytatott párbeszédre is a konkrét intézkedések kapcsán ahhoz, hogy a legjobb eredményeket elérjük. A piacfigyelés is nagyon fontos ebben a kontextusban. Eléggé egyértelmű, olyan sok volt a konzultáció a partnerekkel, fogyasztóvédelmi csoportokkal, a prioritások, amelyekről a nemzeti hatóságok és a vállalatok számoltak be, azt eredményezték, hogy az Intelligens Energia Európa 2013 munkaprogramban a piac felügyeleti intézkedések több támogatást kapnak, és a bizottság a nemzeti hatóságokkal az úgynevezett ETCO, az administratív együttműködési csoportokban kíván még erősebben, még szorosabban együttműködni. Elég sok forrást fordítunk majd erre a jogalkotási tevékenységre, különösen a végrehajtás kommunikáció szabványosítás területén, és a múlthoz képest gyakrabban használunk más EU szerveket, mint például a Közös Kutatóközpontot és az Európai Versenyképesség és Innovációs Ügynökséget is ehm, jobban fogjuk bevonni, több támogatást kapunk tőlük. A bizottságon belül is eh, létezik például a Eurodirect szolgálat, amely eh, sok ehm, esetben reagál fogyasztóvédelmi csoportoknak és vállalatoknak a felvetéseire. Azután létezik egy kommunikációs helpdesk, egy fajta referens szolgálat, ami hasonló szerepet tölt be. A szabványosítással kapcsolatos munkában az úgynevezett New approach az új megközelítéssel kapcsolatban tanácsadókkal is együtt dolgozunk, megint csak a címkézéssel és az ökodizájnnal kapcsolatban már 39 termékcsoporttal foglalkoznak ők. 2012-13-ban kemény munkát kell végeznünk, nyilvánvalóan, hogy itt sok ágazati érdekeltség néha ütközik fogyasztóvédelmi érdekekkel, meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, a költséghaszon arány természetesen nagyon fontos. Különböző termékcsoportokról kell majd egyeztetnünk, például a kávé, főzőgép, ez talán fontosabb gép, mint a bojlerek vagy a légkondicionáló berendezések de meg kell tudnunk határozni a prioritásokat, és az intézkedések hatékonyságát tudnunk kell mérni, az energiahatékonyság és a gazdaságosság vagy költséghatékonyság vonatkozásában is javítani kell a jelenlegi helyzetem. Én személyesen és az egész bizottság is sokat vár az egyedi termékcsoportoktól, Ugye a bojlerek, vízmelegítők ról most folyik a vita, ez remélhetőleg gyümölcsöző eredményt fog hozni, mert folynak a viták, konzultációk az érintett partnerekkel, és reméljük, hogy őszre minden gond nélkül megszületik az eredmény. Azután lesz egy másik, második forduló, a háztartási világító eszközök, ez a csoport, ami a média nagy érdeklődését élvezi, és általános szempontból is biztosítani kell azt, hogy nagyon figyeljünk oda azokra a termékcsoportokra, amelyeknél az ár és a fogyasztó megfelelő intézkedésből a fogyasztóra nézve származó haszon között megfelelő a kölcsönhatás. Auch die... Az áttekintés kedvéért azért vannak kontroverz pontok is, amik majd nyilván az eszmecserében még majd elmélyülnek, de azért nagyon hasznos, hogy elmondta, hogy az ökodizájn nem csak az energia területén lényeges, hanem hallottuk múlt héten elhangzott jelentésekben is, hogy olyan területeken is, ahol az ember nem is gondol, az ágyhel jelentésben például egy saját kezdeményezésű jelentésben európai erőforrások kihasználására és óvására tettünk intézkedéseket, például az energia területen, például a víz területén is a és gyakorlatilag már tényleg a zuhanyozással kezdődik. Ezt, ezt tudom, hogy ez egy kényes kérdés, nem is akarunk belemenni, de azért nem, nem, azért nem fogjuk kikapcsolni ilyenkor a vizet, de nagyon fontos, hogy azért ezt észszerűen kell megvitatni ezt a témát, és ezért is örülök annak, hogy itt vannak körünkben, és ezért meg tudjuk beszélni így egymással ezt a kérdést. Péter Lize, Chris Davis és Eichhardt kolléga jelentkezett ebben a témában. Valakit kifelejtettem, ha nem, akkor lezárom a hozzászólók listáját. Rendben, Péter Líze következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon köszönöm a vezérigazgató úrnak is, hogy eljött, és köszönöm, hogy az energiahatékonysági irányelvben történő együttműködésért köszönetet mondott, ez önöket is érinti, hiszen Ötinger biztos és a kabinettel is nagyon gyümölcsöző megbeszéléseket folytattunk, és az ETS kérdése rendkívül nagy fontosságú a bizottságunk szemszögéből, és nagyszerű, hogy közösen tudtunk találni megoldást, ami hát a bizottság nyilatkozata formájában öltött testet, és a Business Europe részéről egy lobby tevékenység kerületében viszont van egy levél, ami arról szól, hogy kedves bizottság, ne vegyél semmit figyelembe, amit a parlamenttel megbeszéltél, vagy ö, egyeztettél, és tegyél mindent úgy, ahogy gondoltad eddig. Hát ez nagyon aggasztó, hiszen gyakorlatilag a parlament ez egy, egy olyan ö, intézmény, akit nem lehet kihagyni, és hogyha az szerepel a bizottság diagnózisában, hogy sürgős, urgently, és az szerepel benne, hogy egy orvosi látleletben, hogy sürgősen operálni kell, akkor viszont mi szeretnénk azt, a, mielőtt az orvos szabadságra megy, tehát magyarul a bizottság szabadságra megy, szeretnénk ezt a dolgot megkapni a bizottságtól, tehát itt nagyon sürgősen lépni kell. És az ökodizájnnal kapcsolatban tudni kell azt, hogy nagyon sok pozitív és negatív kihatása is van ennek a döntésnek, amit a lakosság polgáraink köréből hallunk, és éppen ezért azt gondolom, hogy időt kell szakítanunk arra, hogy ezt a dolgot, ezt Tövirőhegyre megbeszéljük, és ez a mi bizottságunk kezében van, tehát mi vezetjük ezt a dossziét, és hogyha itt jelen van a bizottság részéről, és nem csak egy kis hivatalnok, hanem egy vezérigazgató, hát akkor azért növe, emeljük ki ezt a szerepünket. Tehát a 79 terawatt óra megtakarítás, ami, hogyha ez az irányelvet alkalmazunk, keletkezik, akkor ez több energia, amit meg tudunk takarítani, amit az Európai Unióban az összes atomerőmű előállít, szinte még annál is több, tehát azért gondoljunk bele, hogy hogyha 2020 után az összes atomerőművet lekapcsolnánk az Európai Unióban, akkor egy ilyen dimenziójú megtakarításról beszélünk az irányelv kapcsán. Lenne egy-két megjegyzésem, hogyha a fűtési berendezésekre gondolunk, illetve melegvízkészítő berendezésekre, akkor gondoljunk arra, hogy tehát hol szorít a cipő, és mikor tudunk azzal számolni, hogy ezek a dolgok életbe lépnek. Tehát például a gépek, a zuhanyfejek és egyéb más dolgokkal kapcsolatban mi a néppárt részéről azért óvnánk önöket, hogyha nem tudjuk jól elmagyarázni a közvéleménynek, hogy miért kellene ezeket a dolgokat meglépni, akkor én óvnám önöket inkább, hogy ezt, eh, ezeket a korlátozásokat bevezessük, hiszen nagyon sok más terület van, ahol a korlátozások nagyon sok megtakarítást eredményezhetnének. A megvilágítással kapcsolatban legyünk nagyon óvatosak, hiszen a halogén égők eh, még a piacon vannak, akik gyakorlatilag 30%-a hatékonyabbak, mint az e- a korábbi iszók, és ezek még három évig piacon vannak, tehát itt azért vigyázni kellene, hogy talán a piac saját magát tudná szabályozni, nem is kéne ehhez talán az Európai Unió részéről egy szabályozó irányelv vagy jogszabály. A az ökodizájn irányelvnek az a nagy előnye, hogy az importokra is érvényes, tehát nem csak Európában tudnánk megtakarításokat eszközölni, hanem Európán kívül is hatnának ezek a megtakarítások, hogyha a cégeink importálnak, például Kínába, de akkor viszont nagyon fontos, hogy ezt ellenőrzött módon kell végrehajtani. Tehát ez nem elég, hogy az Európai Unióban ellenőrzünk, és ide pedig beengedünk olyan termékeket, amik csak esetleg papíron takarítják meg az energiát, de nem felelnek meg a standardjainknak. Tehát nagyon oda kell figyelni, ha ezeket a lépéseket tervezzük, bevezetni tervezzük, akkor ezeket ellenőrzötten kell végrehajtani. Köszönöm szépen, Péter Lize és Kriszt következik. Köszönöm szépen hát nagyon úgy tűnik, hogy anti-európai, szinte mérgez, megmérgezett vita zajlik Nagy-Britanniában, és a parlament tagjai közül is a brit képviselők azt mondták, hogy igen, jó az a közös piac, de nem akarunk semmi mást, szimplán tulajdonképpen piacra redukálják le az EU-s tagságot. Viszont kell szervezni, kell szabályozni a, a piacot is, ezért ezt a fajta jogalkotást, ezt a szabályzatot azt gondolom, hogy fel is kell karolnunk, mert valóban innováció barát, a globális felmelegedéssel fel tudjuk venni a har- harcot, jobban, hatékonyabban használjuk fel a, az erőforrásainkat, legyen szó vízről vagy bármi másról. Tehát ez nagyon jó példája annak, hogy az Európai Unió igenis tud változtatni. Úgyhogy mit tett, értünk az Unió? Hát az öko-design, az szerintem ez egy jó, jó példa lehet. Nagy a potenciál ebben, és örülök, hogy és nem halljuk hirtelenjében az előadót. I'm sorry, it's Nigel Farage, obviously. Nigel Farage helyén ülök, úgyhogy úgy tűnik, hogy itt közbeszólt a szelleme. Tehát örülök, hogy Péter Lize elmagyarázta, hogy ez a 970 óra, ez mit is jelent. Hát nem tudom, hogy tényleg igaz-e az, hogy most akkor hány erőművet fognak majd vezárni, vagy zártak már be, de majd vissza fogunk térni ezekre a kérdésekre, és akkor megértjük az összefüggéseket az atomerőművek energiatermelése és az egyéb energiafelhasználás között. Nos, nagyon sokszor ugye tényleg a, arról beszélünk, hogy a hatékonyságot növelni kell, és hát bízzuk hogy az, abban, hogy ahogy az idő megy előre, majd a jogalkotás tényleg előrébb viszi majd a folyamatot. De a kérdés tényleg az, hogy mit lehetne még többet elérni Ön főigazgató úr elmondta, hogy mik az elvárások, de azt nem mondta el, hogy mit tehetnénk, ha például több erőforrás, több személyzetet ültetnénk a megfelelő helyekre, a, amivel fel tudnánk gyorsítani a végrehajtást. Ugye az NGO-k részéről hatoldalas anyag érkezett javaslatok formájában, amit figyelembe vehetnénk. Úgyhogy a kérdésem az, hogy mekkora potenciál, mekkorát léphetnénk, és mit kéne tennünk azért, hogy ez tényleg megvalósuljon. Bászágyhort következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát azt hiszem, hogy az, hogy miért olyan fontos ez a doszi, azt nem kell itt elemeznem, hiszen az előttem szólók már megtették, de amikor itt arról beszélünk, hogy mi legyen az egyensúly a gyártók és a felhasználók között, Ugye legtöbbször persze az egyensúly az fontos, de ez a jogalkotási aktus azért élen jár, az egyik legfontosabb anyagunk. Ugye mi azt mondjuk, hogy ez a jogalkotási aktus kellene, hogy előre vigye a többit, amely az innovációval kapcsolatos dosszió, és én azt gondolom, hogyha túlságosan az egyensúlyra helyezzük a hangsúlyt, akkor nem jó, nem jó az irány. A bojlerek és ízmelegítők tekintetében nagyjából ez van, hiszen öt éve, ha jól emlékszem, akkor a VTO is jelezte már a maga véleményét ezzel kapcsolatban, és mi mégis ott tartunk még, hogy őszre fogjuk majd a magunk álláspontját megfogalmazni. Megvan a javaslat, mi tudjuk, azt is tudjuk, hogy pénteken voltak a német ipar képviselőivel tárgyalások, és ez megfelelő irány, a projekt megvan, de szerintem már holnap akár előállhatnak a javaslattal, de hogyha ez túl korai, akkor szeptemberben. Ez az egyik legfontosabb delegált aktus, és tulajdonképpen öt éve próbálnak itt egyensúlyt teremteni. Szerintem ennél gyorsabban is lehetne dolgozniuk, mert nagyon ködösen fogalmaznak, az áttekintés során pedig azt mondták, hogy 2014-ben kerül erre sor. Én, én úgy gondolom, hogy 2013-ra gondol, csak eltévesztette. Amennyiben ez így lesz, akkor a német környezetvédelmi miniszter által mondottakkal szerintem tényleg élenjárok lehetünk. Anya Weisgerber az utolsó. Én is nagyon rövid leszek, és csak Péter Lézére utalva mondanám a következőt. Nem lenne jó, hogyha most azt gondolná, hogy minden tag itt az MV-ben azt várja, hogy minél hamarabban előálljanak a javaslattal. Én eléggé kritikusan látom azért ezt a kérdéskört. Azok a termékek, amelyek vitatárgyát képzik a közvéleményben, a, gondolok itt a zuhanyfejekre, meg a kávéfőzőkre, Hallottam itt, hogy újra tárgyalják majd a világítás technikát, de a kérdésem az, hogy mi a, mik a konkrét tervek. Azt hiszem, nagy hibát követtünk el, hogy az embereket nem világosítottuk föl pontosan, amikor el kellett volna mondanunk, hogy milyen új technológiákat használhatnak a hagyományos izzók helyett, és tehát egy túlságosan gyorsan vittük végig ezt a folyamatot, úgyhogy ha most a háztartáson belüli világításra gondolok, akkor szerintem a meglévő javaslatokat ültessük át, és utána menjünk tovább. Köszönöm szépen. Hát a német elnökség alatt is ugye forszíroztuk ezt a, az ökodizájn irányelvet, úgyhogy lehet ezt csatornázni a tanács felé. Jó, hogyha van kommunikáció mind a két oldalról. Hát minden vita ellenére, még a választási kampányok során is, és hát ez volt a legutolsó választáskor is a helyzet, minden egyes választási érdek mellett az ilyen terveknél szerintem nem a fékre kéne lépni, és az ökodizájn az nem fékező erővel bír, hanem nagyon is katalizátor szerepet tölt be. Az ökodizájn az tényleg egy mérföldkő, amiről döntést hoztunk, csak éppen helyesen kell kommunikálni. Úgyhogy ilyen tekintetben osztom Anya Weisgerbernek a véleményét, hogy nem szabad akkor, amikor újra kezdődik a harc, és akkor minden újság címlapján megjelenik a zuhanyfejekre vonatkozó hír, akkor mindent előről kezdünk. Úgyhogy el kell tudni magyarázni a politikánkat is. Hogy a 35% vizet meg tudok takarítani egy háztartásban, 35%-at egy nagyon egyszerű intézkedés révén, akkor ez lehet, hogy ez nagy haszont hoz majd, nagy hozadékkal bír a vízgazdag országokban, miközben más országban meg nagyon nagy lépés lenne, de fájdalmas lépés. Hallottunk itt az önkéntes intézkedésekről, önkéntes megállapodásokról, ezt ismerjük már az autógyártásból, meg más területekről, de itt mindig megszólalnak a vészharangok a fejemben, és ez azért van, mert ezeket az intézkedéseket, még ha összegezve is próbáljuk őket végrehajtani, egyszerűen nem tudjuk a kitűzött célkitűzéseket elérni velük. Laur, öné a szó. Elégedetten konstatálom, hogy én is és az egész szolgáltam a munkatársaim üdvözlik azt, hogy önök támogatnak minket ezekben az előfeszítésekben. Egyértelmű, hogy ez az irányelv és a címkézés irányelv jelentős mértékben hozzájárul nem csak az energiahatékonyság javításához, hanem a gazdaságban, munkahelyteremtéshez. Lehet, hogy időnként túl konzervatívan fogalmazok, csak jelezni szeretném, hogy a javaslataink, például a bojlerekkel, a vízmelegítőkkel kapcsolatban olyanok, hogy ezeket körömszakatáig védeni fogjuk. Az utolsó egyeztetésen elmagyaráztam, hogy milyen haszna van ennek. A biztosom kérte, hogy ezt emberek egy csoportjának magyarázzam el, meg is tettem. Nem adjuk fel a harcot ezen a területen látják, hogy 2012-re, 2013 ra miket tervezünk, milyen termékcsoportokban, háztartási, technika, porszívók, konyhai berendezések, sorolhatnám ezt a listát, és ez egy elég hosszú lista, hogyha itt sikerül eredményeket elérnünk, az, az remek lesz. Azt hiszem, azt is elmondhatom, hogy a meglévő érvényes jogszabályok felülvizsgálata már most is több mint egy százalékban javította az energiahatékonyságot, eh, a mellett, amit, amit itt tervezünk. A munkánk három szakaszra bontható. Először a teljesen új termékcsoportokkal kapcsolatban készítünk előzetes költség haszonelemzéseket, becsléseket, hogy megnézzük, hogy egyáltalán érdemes ezekbe belefektetni. Ide tartoznak mondjuk a kávéfőzők, és nem nagyon ígéretes a kép ugyanis itt nagyon is az egyes emberek egyedi magatartásától függ a dolog. Vannak olyan nagyon komoly területek, ahol az energiafelhasználás rendkívül fontos, a teljes eh, háztartáson belül nagyon magas arányt képvisel, és ide, ahol nagyon nagy lehetőség van az energia eh, megtakarításra. Olyan területekre akarunk hozzátállni, ahol van esélyünk a sikerre. A végső eredmény kapcsán persze pedig nem akarjuk feladni a hasznokat bizonyos ipari érdekek oltárán, hanem azt szeretnénk, hogyha összességében javulna általánosságban is az energiafelhasználás, javulna az energiahatékonyság. Ötinger úr szolgálatai elkötelezettek ezen cél mellett, elég magas, ambiciózus szinten akarunk dolgozni ezekért a célokért. Aztán, hogy hány munkatárs rendelkezésre ahhoz, hogy ezeket és más irányelveket is meg tudjunk valósítani, hát ez tényleg olyan terület, ahol érdemes investálni emberekbe, munkatársakba. Az én egységem már az erőfeszítései végén jár, nagyon sokat dolgoztunk, az előzetes értékelés, a költséghaszon számítások szakaszában is, de végig fogunk menni az egész folyamaton. Liza úr kérdésére visszatérve, én képviseltem a bizottságot a trilógus során, és elfogadtam, hallottam egy olyan megállapítást, amit ön javasolt az RTS e felülvizsgálatával kapcsolatban potenciális intézkedéseket hogyan lehetne bevonni az értékelésbe. A biztosok kollégiuma pedig eh, támogatta azt a támogatást, amiben én is részesítettem ezt a kezdeményezést. Tehát a biztosok kollégiuma eh, pozitívan értékelte ezt a Lize által tett javaslatot. Itt most Hidegard biztos asszony részletes véleményét nem ismertetem, de támogatta a dolgot. A nyári szabadság előtt hogy lezárul a felülvizsgálat, az még kérdéses. Remélem, hogy az Európai Parlamentből érkező hangok ebben majd segíteni fognak szerintem is létfontosságú, hogy hosszú távra nézve is jelzéseket adjunk az ETS rendszer és más energiapolitikával kapcsolatos jogszabályok megfelelő működése ezt lehetővé is teszi. klímapolitikával kapcsolatban tehát ezek a legfontosabb feladatok. Hogyha megnézzük, hogy egyes konkrét területeken, melyek konkrét területeken van szükség cselekvésre, igen, hát folyik a vita jelenleg is a csapokról és a zuhanyfejekről, zuhanyrózsákról. Folyik a vita arról, hogy ezeket a területeket kell-e a cselekvési tervek középpontjába helyezni. Azt hiszem, technikai szinten meg vagyunk győződve arról, hogy a lehetséges megtakarítások jelentősek. De ahogyan ön is említette, elnök úr, amikor ezeken a területeken dolgozunk, akkor nagyon figyelni kell a kommunikációra, miközben a javaslatokról folynak a tárgyalások, hogy ezt hogyan kommunikáljuk. Ezen a területen a bizottság és a biztos a mellett van, hogy vonjuk be ezt a termékcsoportot a cselekvési terve. De megismétlem, szerintünk a potenciális megtakarítások léteznek, tehát többet lehet itt megtakarítani, mint más területeken. Világítás technika szintén nagyon fontos, itt is szigorúaknak kell lennünk, és el kell jól magyaráznunk, hogy mik a szándékaink, nem szabad megismételni azokat a hibákat, amelyeket nem azt mondanám, hogy mi követtünk el, hanem amelyeket kollektívan az összes politikai intézmény és a vállalatok követtek el, amikor új termékeket dobtak a piacra, anélkül, hogy igazából megbecsülték volna, hogy a fogyasztók ezeket hogyan fogják fogadni, érzékelni. a lámpákkal, világító testekkel kapcsolatban, tehát ezen új termékcsoportokkal kapcsolatban nagyon pontos kell, hogy legyen kezdetől fogva a kommunikációnk. Amint ugyanis már elindultak a viták, akkor már késő gondolkozni a válaszokon. Kezdettől fogva tudnunk kell, hogy milyen válaszokat adunk, hogyan kommunikálunk. Nos, úgy látom, hogy nem voltunk elég, nem voltam én sem elég pontos. Davis úr jövőbeni lehetőségek kapcsán ezt említette, de lehet, hogy az általam említett egy százaléknál is többet, több a megtakarítási lehetőség. Mi azt fogjuk mondani a, a közvéleménynek, hogy legalább egy százalék. Nagyon fontos tanulságokat vonhattunk le az energiahatékonysági irányelvvel kapcsolatos vitákból is. Hogyan tudjuk megbecsülni, hogy az egyes intézkedésekből mennyi megtakarítás várható? Ez fontos, hogy a, a közvélemény tudja, hogy mire számíthatunk. A 970 teravattot, hát nem tudom rögtön megavattra át számítani, de ha azt mondjuk, hogy az energia megtakarítás amit az energiahatékonyság irányelv előtt nem tudtunk volna elérni, hogyha ennek a 10%-át biztosítani tudjuk, meg tudjuk takarítani, akkor ez 500 megawattos erőművek ből, illetve legalább 60 kogenerációs erőmű teljesítményének felelne meg. Jelenleg azért nehéz ezt elmagyarázni, mert nagyon sok megtakarítást az eredeti terv alapján számoltuk ki, a 17%-os eredmény alapján, amiről az eredeti prognózisunkban volt szó, és itt tulajdonképpen több száz, 500 megawattos erőmű, vagy több millió szélturbina teljesítményének megfelelő energiát tudunk megtakarítani. Hát amikor majd az ökodizájn és az ökocímke kapcsán tovább folytatódik a vita, akkor grafikusan is fogjuk ábrázolni, hogy jobban érzékelhető legyen, miről is van szó. Ebben a stádiumban ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm a szakbizottság tagjainak a további támogatást és a figyelmeztetést is, hogy tartsunk ki a javaslataink mellett. Csak egy kérdés, konkrétan a bojlerekről mikor születik döntés? Már öt éve van erről szó, és most pénteken csak további magyarázatokról beszélt. Szeptember elejére várjuk a döntést. Rendben. Akkor most az eszmecsere végén nagyon köszönöm Filip Ló úrnak, hogy eljött hozzánk, hogy az ekodizájnt még meg tudtuk még egyszer beszélni, és meg tudtuk beszélni a dolgok állását, illetve hogy mit tervezünk. Egy watt, kilowatt óra az 10 a 12-en, és még egy szorzóval is meg kell szervezni, és akkor már is terawatt órába számítottuk át. Tehát 10 a 12 22-en ez a szorzó tényező. Akkor ezzel a mai ülésünket lezártuk. Holnap 10 órakor találkozunk, hozzák magukkal a szavazókártyájukat, és a koordinátorok, ahogy megbeszéltük, kilenckor találkoznak, és akkor ezzel az ülésünket megszakítom, szép estét kívánok, és holnap találkozunk viszontlátásra. Do you want the answer on... I don't, I don't like voluntary agreements either.